eljárást kellene ilyenkor indítani, hiszen ez európai törvények szerint tiltottak. És egy német közlekedési újságban szerepel, hogy a biztos az International Boat Unionnak szeretne írni egy levelet, hogy ez mégis működjön, tehát hogy máshogy interpretálja ezt a törvényt. És ahogy önök is tudják, hogy én ez ellen vagyok, de akkor sem szabad a parlamentet kihagyni ebben a dologból, amikor a jog alap megváltozik, megváltozott, hiszen ez illegális lenne, és ezért én felszólítom, felkérem a biztost, hogy ne írja meg ezt a levelet, csak akkor, hogyha a tanácsal és a parlamenttel sikerül eh, megértése jutni, és Brian Simpson-t kérem, hogy forduljon a parlament elnöki, hez, hiszen ő megígérte a választásakor, hogy mi nem fogunk mindig ö, mellékes helyzetben ülni az asztalnál, hanem érje el azt, hogy ez így történjen, és én ezt holnap egyébként a koordinátoroknak is el fogom mondani, de hogy itt egy biztos a törvényt megszegi anélkül, hogy a parlamentet bevonná ebbe a dologba, ami már önmagába véve teljesen megszegi ezt a törvényt, ez így nem működhet. Emel úr, köszönöm szépen. Gondolom, hogy tudják, hogy már én is beszéltem a biztossal, és én is elmondtam, hogy miről van szó, tehát beszámoltam már erről a kérdésről, és természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mi itt a közlekedési szakbizottság véleménye, elmondtuk a jogi érvelést is, tehát azt hiszem, hogy ez egyértelmű. Ezt már a koordinátorok ülésén is napirendre tűztük az egyebek alatt, úgyhogy holnap a koordinátorok ülésén ezt meg fogjuk vitatni. Úgyhogy mindenkit szeretnék biztosítani afelől, hogy ezt megvitatjuk, és természetesen szerda reggel az egész szakbizottság majd még rá kell, hogy bólincson arra, amit a koordinátorok eldöntenek. Kramer úr! Tehát akkor gyakorlatilag hadd idézzem, hogy mi szerepel itt, hogy a határon átnyúló kísérleteknél, amelyek mindig az irányelv ellen szólnak, egy tagállamot sem értesítenek, és hogyha trákok határon átnyúló ügyeiben a az érintett tagállamokat értesíteni kell, és tisztázásra kell őket felkérni. És hogyha ők visszaigazolják ezt, viszont az érintett tagállam nem avatkozna be és nem oldaná meg ezt az ügyet, akkor a bizottság az adott tagállam ellen az irányelv megszegése ügyében eljárást indít. És egyébként ez a 2010. február második megkeresésemre érkezett ez a válasz. Valóban. Láttam én is, hogy erről van szó, és akkor azt javasolnám, hogy holnap a koordinátorok ülésén ezt vitassuk meg, és utána bármilyen döntési szülesség, azt még szerda reggel itt a teljes szakbizottsággal ellenőriztetni fogjuk. Addig nem szeretném megírni a levelet, amíg a koordinátoroktól nem kapom meg erre úgymond a felhatalmazást de természetesen, amit elmondtam, azt meghallgatta a bizottság, és vissza is fogok térni hozzájuk majd, hogy folytassuk ezt a vitát, sőt, ma este találkozom a bizottság egyik tagjával, az Európai Bizottság egyik tagjával, úgyhogy remélem, hogy a hétvégére már lesz előrelépés. Aztán nézzük a február 6 ülés jegyzőkönyvét. Mindenki számára elfogadható ez? Hogyha igen, akkor mehetünk tovább. A regionális repülőterek és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások ez Bradborn úr jelentése. Most a módosítókat kell majd megvitatnunk. Azt szeretném elmondani a tagoknak, hogy eh, márciusra el kell majd halasztanunk a szavazást, de a módosítókat azért meg fogjuk vizsgálni. Bredban úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Igen, a szavazást a következő szakbizottsági ülésre halasztottuk, ez így van. Ennek az oka az, hogy nagyon sok módosítónk van, és hát a múlt héten ugye türkisz hét volt, tehát nem dolgoztunk, aztán a módosítókat még le kell fordítani a különböző nyelvekre, ez is késlekedést okozott. Egyébként a módosítókkal kapcsolatban csak egy-két megjegyzést szeretnék elmondani, nem fogok minden módosított külön itt most ismertetni. Általánosságban azt hiszem, hogy nagyon hasznosak ezek a módosítók, a szövegemmel kapcsolatban. Vannak igen specifikus módosítók, amelyek szerintem nem feltétlenül regionális repterekre vonatkoznak, hanem általános jellegűek. Ezek azt hiszem, hogy nem a jelenlegi kontextusba tartoznak, tehát nem közvetlenül kapcsolódnak a szövegemhez, de általánosságban nagyon hasznosak voltak a módosítók, az árnyékjelentéstevőkkel is találkoztunk, és azon dolgoztunk, hogy kompromisszumos módosítókat tudjunk kidolgozni, ez múlt szerdán volt ez az ülés. Tehát néhány pont, fontos témát emelnék ki, amivel kapcsolatban kaptam módosítókat a jelentésben. Először is megnézhetjük a preambulum bekezdéseket. Itt is volt nagyon sok módosító indítvány Udiász úrtól, Wortmann Kohl kollégától és Sassoli kollégától. Nagyon sok fontos és hasznos módosító volt. Először is annak tekintetében, hogy egyáltalán mit hívunk regionális reptérnek Gondolom mindenki emlékszik rá, és az elnök úr is, hogy a legutóbbi ülésem problémába ütközött az, hogy hogyan tudjuk definiálni a regionális repülőteret és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat. Itt azt hiszem, hogy tulajdonképpen számokról van szó, hogy mekkora egy regionális reptér, ezért megpróbáltuk elsősorban a legértelmesebb definíciót kidolgozni, és sok módosító indítvány ezekre a preambulum bekezdésekre vonatkozott. Úgy gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban jó kompromisszumot fogunk kidolgozni. Az állami támogatásokkal és a közszolgáltatási kötelezettséggel kötelezettségekkel kapcsolatban is kaptam nagyon fontos és hasznos módosítókat több kollégától is. Azt hiszem, hogy itt is megszülethet majd a jó kompromisszum. Az egy csomagra vonatkozó szabály a légitársaságoknál szintén nagyon fontos, itt ugye arról van szó, hogy egy podgyászt, egy csomagot vihetnek, ez különösen a fapados légitársaságokra vonatkozik, ahol előírják, hogy egyetlen podgyászt lehet vinni, és több tagállamban van ezzel kapcsolatos szabályozás. Itt a regionális repterek kontextusában és a regionális reptéri szolgáltatások kontextusában kell ezt figyelnünk, és itt úgy gondolom, hogy nincsen külön megállapított szabály a kézi podgyásra. Természetesen vannak kisebb repülők, és nagyon sokszor a kisebb repülők regionális reptereken fordulnak meg, és a nagyobb reptereken pedig nagyobb repülők, itt ugye lehetnek különböző szabályok a podgyászokkal kapcsolatban, és hát az utasokat az eléggé összezavarja, hogy hoznak egy olyan bőröndöt, amit eddig mindig föladhattak, és akkor most meg nem vihetik föl a repülőre, mert kisebb repülőn utaznak. Úgyhogy jó lenne, hogyha pontosabb definíciót alkalmaznánk azzal kapcsolatban, hogy milyen csomagokat lehet fölvinni az olyan kis repülőgépekre, ahol korlátozott a csomagok elhelyezésére szánt tér. De azt gondolom, hogy itt is megtaláljuk majd a megfelelő kompromisszumot. A következő téma, amivel kapcsolatban sok módosított kaptam, Pörker, ugyens uraktól és egyéb kollégáktól, ez az intermodális kapcsolatok témaköre. Azt hiszem, hogy ezek is nagyon hasznos módosítók, mert a jelentésben több helyen is elmondom, hogy nagyon fontos hogy megfelelő, több modális, multimodális megközelítés létezzen a regionális repterek és az egyéb közlekedési módok között, tehát itt is nagyon jó módosítókat kaptam. Végezetül pedig az általános módosítók között arról kell beszélnünk, hogy a helyi és regionális életben milyen gazdasági szereppel bírnak a regionális repterek, különösen a nagy regionális repterek, amelyek a TEN-T hálózatába tartoznak nagyon fontos gazdasági tényező, gazdasági fejlesztési tényező lehet egy regionális reptér, ez munkahelyeket teremthet, tehát nagyon fontos regionális repterek és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások fejlesztése. Ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban igen nagyszámú módosító érkezett be. Köszönöm szépen a kollégákat, mert általánosságban nagyon hasznos módosítókat kaptam és remélem, hogy szerdán, amikor legközelebb találkozunk, akkor ki tudjuk majd dolgozni a megfelelő módosítókat, és akkor az, az utáni ülésem már majd szavazhatunk is. Köszönöm szépen, most a CPP nevében Perker úr következik. Äh, Köszönöm, elnök úr! Nekünk már általánosságban lehetőségünk volt arra, hogy megvitassuk ezt a jelentést, és én Fred Börden úrnak köszönöm a kooperációt, amit kinyilvánított, és ez már a jelentés elkezdése előtt is már kinyilvánított, és egészen eddig nagyon jól kooperált, egészen a megkísérelt szavazásig, és hát nagyon sok módosító indítvány befogadásáig. És én egyébként Philip Redburn csak támogatni tudom abban, hogyha ő meg próbálja az állami támogatásokkal ezt a megoldást valamilyen módon eh, megoldani, hiszen itt ezt eh, gyakorlatilag még azért meg kell vitatni majd, hogy itt mindig közpénznek kell lennie, vagy hogy egyáltalán szabad-e, hogy közpénzről legyen itt szó, tehát itt a regionális repülőtereket szabad-e olyan módon támogatni, hogy ez e, így történjen, köz, pénzekből. Én egyébként az Európai Bizottság eh, részéről készített ellenőrzésre utalnék vissza, ez németországi repülőterekkel, illetve egy osztrák repülőtérrel foglalkozott, mégpedig egy olyan repülőtérről, ahonnan én szoktam mindig ide repülni, Klagenfurt, ez is egy regionális repülőtér, az Európai Bizottság nagyon megkritizálta azt, hogy itt versenytorzulások alakulnak ki azáltal, hogy közpénzeket egyes, közpénzekből egyes légitársaságokat ö, támogatnak olyan ö, formában, hogy a leszállási díjak területén ö, segítenek ki súlyozni E, számukra ezeket, és hogy ez gyakorlatilag az ő véleményük szerint versenytorzuláshoz vezet. Tehát gyakorlatilag éppen ezért nem lehet általánosságban közpénzekre bízni ennek a megoldását, hanem valami más megoldást kell találni arra, hogy ezeket a repülőtéreket valamilyen módon újra vonzóbbá tudjuk tenni, mint amilyenek most. Van egy más problematikus dolog ezzel kapcsolatban, mégpedig, hogy nagyon gyakran leszűkült a nézőpont véleményem szerint, ugyanis hogyha a kis repülőtereket, a kis regionális repülőtereket és az ő helyzetüket mindig uh, egy olyan uh, esetekre vezetjük vissza, hogy uh, gyakorlatilag 75 százalékos üzleti visszaesést tapasztalhatunk, hiszen kevesebb segítséget kapnak a légitársaságok, és én azt gondolom, hogy ez egy túlzottan szűk megközelítés. Én azt gondolom, hogy jóval több tényező van még, ami ezeket a problémákat okozhatja, és a régiók számára nagyon is fontos regionális repülőterek helyzetét befolyásolhatja. A módosító indítványok, amelyeket a néppárt részéről benyújtottak, éppen ezért többé-kevésbé olyan intézkedésekre vonatkozik, amelyek inkább mindig abba az irányba halad, hogy hát az adófizető vegye magára ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos lenne, hogy kompromisszumot, megoldást tudjunk találni valamilyen úton, módon, hiszen én azt gondolom, hogy a biztonsági költségek kérdése, és hiszen gyakorlatilag ez megint túlzottan nagy arányban eh, kell, hogy az adófizetők eh, fizessenek ezért, és hogyha itt nem találunk megoldást, akkor mindig az adófizetőknek kell ezt magukra vállalnia. Én azt gondolom, hogy itt más gazdasági kollektívákat kellene valamilyen módon találni ennek a megoldására. Én egyébként még talán érdekesnek tartom azt a javaslatot, hogy esetleg ahelyett, hogy, hogy a városok fölött köröznének ezek a repülőterek, talán inkább más repülőtereket kellene találni, ahol esetleg ilyen esetekben leszállhatnak, és talán még erőteljesebben ki kellene térni erre a kérdésre, mint ahogy most ez a jelentésben szerepel, mert azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez még nem vezethet el a jelenlegi megoldás jelentésben a kívánt megoldásokhoz. Egyébként nagyon pozitívnak tartanám azt a megoldást, hogy a multimodalitást súlyponti kérdésként kívánjuk kezelni, és hogy ez jogos kérdésnek tekintjük, tehát a Single European Sky esetén nagyon fontos, hogy megszüntessük a, az intranszparenciákat, és tehát nagyon fontos, hogy jobban átláthatóak legyenek ezek a jegy árak is. Tehát én azt gondolom, hogy itt vannak átfedő kérdések, amik nem csak a regionális repülőtereket, hát, hanem az összes repülőteret érintik. Tehát azt gondolom összességében, hogy a sok módosító indítványnak a be munkálását követően számos kompromisszum megtalálását követően, főként ami a közpénzekből nyújtandó segélyek, illetve támogatások kérdését, és hogy, hogy ne mindig a közpénz legyen a megoldás. Én azt gondolom, hogyha mindezt sikerül elérni, akkor ezek a fontos regionális repülőterek olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy gazdaságilag is tartósan fenntarthatóan megfelelhetnek az elvárásoknak és feladataiknak. Köszönöm szépen, Pirker úr. Most Sassoli úr következik a szocialisták nevében. Sí, eh, grazie. E innanzitutto voglio ringraziare. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Bradburn úrnak az elvégzett munkáért, illetve azért, hogy a mi javaslatainkat is volt szíves figyelembe venni, tehát az árnyék jelentős tevőkere odafigyelt. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt vannak olyan pontok, részek a jelentésben, amin még javítani lehetne, az első kompromisszumra gondolok. Illetve a regionális repülőtér meghatározására. Ugye nagyon nehéz ezt megtenni, és a nem hub típusú repülőtereket hívnánk regionális reptérnek tehát a nem csomó, de légtéri csomópontokat. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sok változót kell figyelembe venni, és sajnos ezek hiányoznak a kompromisszumos, kompromisszumból. Például, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a repülőtér, milyen összekötetés van a földrepülőterekkel, illetve a városokkal, illetve milyen lehetőségei vannak általában az utasoknak. Az egyes módosításomat szeretném, hogyha jobban beledolgozná Bradburn úr az egyes kompromisszumon. A második dolog, amit mondani szeretnék, megköszönöm a jelentéstevőnek, hogy a 39-es módosításomat belevette, kombinálta az ötös kompromisszumban. Nagyon fontosnak tartom az Európai Unió régióinak élete szempontjából, hogy pontosan hol vannak regionális repterek, és hát ugye az lenne a cél, hogy a repülőtéren keresztül a régió is fejlődjön. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő finanszírozást kaphassanak a légitársaságok, de nem tudjuk, hogy egy-egy légitársaság pontosan mit kezd majd a finanszírozással, és pontosan ezért úgy gondolom, hogy egyértelmű kapcsolatot kéne teremteni a finanszírozás és az időbeli kötelezettség között. Például tegyük fel, hogy Például tegyük fel, hogy egy befektető nem győződik meg arról, hogy a befektetésének pontosan milyen eredménye lett, ennek ugye hátránya is lehetnek, de ezt szerintem nem, ez nem elfogadható. Éppen ezért arra kérem a jelentéstevőt, hogy az ötös kompromisszumba szúrjunk be valamit, mégpedig az én módosításom 39-es, a 39-es módosításom egy részét, ez arról szól, hogy az állami finanszírozás és a és a szolgáltatás nyújtójának az repülőtéren való maradása között egyértelmű kapcsolatot létesítsünk. Tehát, hogy pontosan mennyi ideig kötelező egy-egy finanszírozott vállalatnak ott maradni a repülőtéren. Még egy dolog, ezt leginkább az olasz kollégák felé mondom, van itt egy kis gond, a 77-es módosításban. Az olasz változatban, az olasz eh, fordításban ba sajnos nem került bele a módosítás első része. Jó lenne, hogyha ezt ki tudnák javítani. Köszönöm. Ennek köszönöm szépen. Szaszuli úr, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Ugyiasz úr nevében szólok ma, ő sajnálatos módon nem tud megjelenni a mai napon, és köszönetét nyilvánítja Bradburn úrnak az elvégzett munkáért, megköszöni a kompromisszumos módosítások kidolgozását. Ez nagyon jó kezdet a tárgyaláshoz, illetve köszönetet mondó Gilles úr jelentős tevőnek azért is, hogy számos elképzelését bevette a 4-es és a 9-es kompromisszumba. Néhány észrevétel Ugyiász úr részéről, ezt fölolvasná. Egyes kompromisszum. Itt a regionális repterek definíciáról van szó. Nem, nem vagyok megelégedve a módosítással. Tudatában vagyok annak, hogy ez egy rendkívül bonyolult probléma, és nagyon nehéz megegyezést találni a különböző felek között, ugyanakkor úgy vélem, hogy meg kéne ezt próbálni mégis, és meg kell próbálni olyan jellegzetességeket találni, amelyekben megegyeznek a, a regionális repterek. Nem mondhatjuk azt, nem mondhatjuk azt, hogy nem létezik regionális reptér definíció, nem lehet őket csupán úgy definiálni, hogy olyan repterek, amelyek nem habok légtéri csomópontok. Talán a kisebb és nagyobb repterekre lehetne koncentrálni. Egyébként erről küldtem is egy módosítást az egyes módosításban szászóli féle egyes módosítást én is támogatom, tehát meg úgy vélem, hogy a definíció egyik alapja az lehetne, hogy milyen kapcsolatok vannak a repülőtér és nagyobb repülőterek között, illetve a regionális repülőtér és a városok között. Remélem, hogy ezeket a javaslatokat majd megfontolja a jelentéstevő. Nyolcas kompromisszum. Az Európai Bizottság egy szlotokról szóló tanulmányt kért, még 2010 nyarán, és 2011-ben jelentek meg ennek az eredményei. Ezen tanulmány nem veszi figyelembe a regionális reptereket, valószínűleg a torlódások problémája miatt, tehát ezzel nem foglalkoznak, pedig nagyon fontos lenne a regionális reptereken is megoldani a szlotok eloszlását. Úgy gondolom, hogy félrevezető ennek a tanulmánynak az eredménye, és ezért arra tennék javaslatot, hogy törüljünk egy részt, arra a, azt a részt kéne törölni, amelyik a slot, amely a slotok odaítéléséről szól. Egyébként pedig vannak olyan módosítások, amelyeket az előadó vagy a jelentéstevő nem vett be a kompromisszumokban, 47-es módosítás például, a regionális repterek, illetve a turizmus, az idegenforgalom közötti kapcsolatról van itt szó, ez nagyon fontos, rend, nagyon fontos sok európai régió számára. És a megfelelő szerződés és feltételekre hívja fel a figyelmet ez a módosítás, ez különösképpen fontos a fapados légitársaságok számára. A 62-es módosításban a regionális repülők infrastruktúrájáról van szó, annak érdekében, hogy a ö, mozgás korlátozottak is megfelelően hozzáférhessenek a különböző szolgáltatásokhoz. Erről szólnának Ugyiasz úr megjegyzései, ez egyébként rendkívül jó jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm, Kramer úr, zöldek. Berger, ö... Igen, Lichtenberger asszonynak a repülőgépe késik, és ezért is megkért, hogy én beszéljek helyette. De egyébként ez most naponta átéljük, hogy állandóan valami előre nem látható dolgok állandóan közbejönnek, és közbejöttek, tehát pontosan nem is lehet tudni, hogy pontosan milyen technikai problémák, de és hol, de mindegy, az ember már örül, ha egyáltalán egészségesen megérkezik. Tehát gyakorlatilag nagyon köszönjük a jelentéstevőnek, és Hát, eh, ahogy már ez így el is hangzott, azért persze mindennel nem értünk egyet, tehát például a közpénzekkel kapcsolatban szeretném újra megismételni, hogy az 30 millió eurót bocsát az európai adófizető, kerozinadó és a nemzetközi eh, kerozinadóra kivetett áfa formájában, és gyakorlatilag, hogyha e ezt a pénzt az európai vasúti hálózatokba fektettük volna be, akkor már egy szuper jó ö, megoldást tudtunk volna elérni, és nagyon jó árakon tudnánk mindezt létrehozni. Tehát rossz helyre fektetjük be ezt a rengeteg pénzt. És gyakorlatilag ezeket a regionális repülőtereket akkor is ö, működtetni kell, hogyha nem gazdaságosak. Például szigeteken. Hiszen gyakorlatilag a ö, közkéz gyakorlatilag köteles arra, hogy azt a nem túl sűrűn lakott területet támogassa. De vannak más példák is, például Németországban, ahol egyébként nem a szövetségi állam, hanem a 16 tartomány az, akik illetékesek a repülőterek tekintetében, és egyébként ezek, mint oroszlánok harcolnak, de nem egymásért, hanem egymás ellen. Szárbrücken például és Szárbrücken. Ezek pár tíz kilométerre vannak egymástól, és gyakorlatilag másfél óra alatt ott le, oda lehet érni Frankfurtba, nem is kell átszállni, vonattal, vonattal, igen, tehát repülővel nem lehet odérni másfél óra alatt, ez tovább fog tartani, biztos, de ennek ellenére ezt a szárbrükeni e, repülőteret fenntartják, mert hiszen szüksége van szár országnak erre és gyakorlatilag akkor itt trükköznek, kiderül, hogy ezer repülőutat adtak meg, de 900 esetben a megbetegedtek az utasok, és ezért visszaléptek, és ezért erre nem is volt szükség. Tehát gyakorlatilag ennek ellenére az adófizetők zsebére ment ez. És éppen ezért néhány módosító indítványt készítettünk ezzel kapcsolatban, néhány bekerült a szövegbe, néhány nem. Tehát azt gondolom, hogy itt fair versenyre van szükség, nem csak a kerozinnál, hanem az áfánál is, és a közpénzeknél vagy mindenkire, minden közlekedési, köz cégre vonatkozzon egy dolog, vagy egy egyikre se. Tehát nem lehet, hogy lezárjunk vasúti szányvonalakat, mert nem gazdaságosak, viszont ugyanabban a relációban adó pénzekből pedig túljuk magunk előtt azt a repülő teret például, és működtetjük. És hogyha különböző árrendszerek vannak, ugye tudjuk, hogy 19%-os áfával a nemzetközi közlekedésben Németország éllovas, és egyébként már csak néhány tagállam van, talán hét, aki még ez, e, ilyen magas adót vet ki erre. De nem szabad, hogy megismételjük ezt a hibát, amit például Franciaországban, hogy tíz új TGV pályaudvarból csak kettőt kötöttek be az egyéb vasúti hálózatokba, hiszen így gyakorlatilag nagyon sok pénzt lehet veszíteni, és nagyon fontos, hogy a regionális közlekedés is be kell kötni a vasúti hálózatba, különben egyáltalán nem éri meg ezeket a pénzeket befektetni. És természetesen, ugye tudjuk, ez a folyadék ellenőrzés, ez egy tulajdonképpen egy teljes kudarc lehet, itt tulajdonképpen csak piszkálták az utasokat, nem is lehet tudni, hogy egyáltalán máig se, hogy van-e egyáltalán olyan folyadék, ami veszélyes, vagy nem. És hogyha valaki össze akar valamit keverni bármivel, hát akkor semmi gond, bemegyek a duty free-be, veszek ott egy üveg vizet, és összekeverem valamilyen porral, vagy bármivel, ezért ennyire nem buták a terroristák sem. Tehát ezért nagyon fontos lenne, hogy mindenkit felren kell kezelni, a közlekedés minden résztvevőjét. Mr. Kolicek, do you want to speak on this? If... Kolicek úr, szeretne hozzászólni? Hogyha igen, akkor kérném Koklicsek urat, hogy egyértelműen integessen, hogyha hozzá szeretne szólni. Ez mindenkire vonatkozik. Hogyha a vita elején mindenki jelentkezik, akkor jobban el tudom osztani az időt. Hogyha valaki nagyon késő jelentkezik, hogy hozzá szeretne szólni, akkor másoktól kell hirtelen elvennem az időt, akkor nagyon nehéz beosztanom az időt úgyhogy leköteleznének, hogyha időben jeleznék, hogyha hozzá szeretnének szólni. Koklicsak úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, azt szeretném elmondani, hogy brilliáns munkát végzett az előadó. Tökéletesen egyetértek a kollégákkal, akik eddig hozzászóltak, és ez egyszer még zöld kollégámmal is egyetértek ugyanis ezt a közlekedési módot mi is jobbnak találjuk, mint a többi közlekedési módot, tehát ezt tényleg előnyben kell részesíteni. Ez a regionális repterek esetében tökéletesen igaz. Bradburn úrnak köszönjük a munkát, tudom, hogy megegyezésre jutott a módosítók benyújtóival, ez is remek, úgyhogy köszönjük, köszönjük you very much, Mr. Kolicek. úr, köszönöm szépen. Bach úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch meinerseits... Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretnék gratulálni Bradburn kollégának ehhez a jelentéshez, és nem akarom most itt megismételni, amit Pirke kolléga már elmondott a frakciónk nevében. Talán két pontot szeretnék az én saját nevemben kihangsúlyozni. Az első az a tagállamok felé az intermodális rendszer képítésére szóló felszólítást, hiszen itt stratégiai eh, csatlakozásokról van szó más szállítási formákkal való összekapcsolás, és ez rendkívül fontos. És a hetes kompromisszummal kapcsolatban azt gondolom, hogy a szolgáltatások minősége és a munkafeltételek kapcsolatban egyébként ezt a javaslatot én nyújtottam. Én azt gondolom, hogy ezt még át kell dolgozni, hiszen itt nem a one back szabályjal függ ez csak össze, hanem összességében a munkafeltételekkel a repülőtereken, és ezért azt gondolom, hogy a, az árnyékjelentéstevők munkája során még lehetőség lesz ennek az átdolgozására. Másrészt pedig a ten V-hálózattal kapcsolatban azért különböztessük meg a fő hálózatot és a mellékszárnyi hálózatot. Erről még azt hiszem, hogy majd még vitát kell folytatnunk. Köszönöm szépen, Ákadrai úr! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, nagyon jó munkát végzett. Szeretném röviden kiegészíteni, ami már egyébként itt elhangzott. Először is nagyon fontosnak tartom azt, hogy rá kell mutatni a jelentésben arra, hogy van összeköttetés a között, hogy ugyanazoknak a feltételeknek kell működniük a különböző regionális repülőterek és más repülőterek között. Ezt a 21-es módosítóban egyébként már kiemeltem, hiszen vannak olyan repülőterek, ahol egy nagy résztvevő nagy befolyással, egy nagy cég van jelen, és nagy befolyása van az állami hatóságokra is, aki hát el tudja érni, ki tudja lobbizni, hogy támogatást kapjon, és ő persze akkor ilyenkor megfenyegetheti akár ilyen az állami szerveket, hogy majd akkor ő átköltözik máshova, ha nem kap támogatást. Tehát nagy hatása van és befolyása a további légi közlekedés képviselőire, és azért ezt fejezzük ki valamilyen módon a jelentésben is. Ezzel összekötetésben azt is szeretném kihangsúlyozni, amit Bach kolléga elmondott, mégpedig, hogy a szociális szempontot is figyelembe kell itt venni, és a szociális játékszabályokat a regionális repülőtereknél és a fapados társaságoknál is figyelembe kell venni, hiszen ez az azonos játékszabályok kialakítása terén is szerepet játszik. Van még egy dolog, ugyanis más területekkel is vannak itt összefüggések, mégpedig például az utasjogok területével. Főként a fapados társaságok azok, akik a regionális repülőtereket használják fel, és gyakran kritikára adnak okot azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak az utasokkal. És én azt gondolom, hogy itt két dologra figyelni kell, már egyébként megemlítésre kerültek ezek. Az első az a podgyásznak a mérete és az ezzel kapcsolatos korlátozások. Itt nagyon fontos lenne, hogy európai szinten legyen egységes játékszabály, és a bizottság pedig ez irányba tegye lépéseket, hogy ez teljesen áttekintető, átlátható legyen, hogy az árak mire vonatkoznak. Hiszen önök is tudják, hogy a fapados társaságok különböző módon keltik azt a e, látszatot, hogy milyen olcsók, és akkor utána mindig újra és újabb szolgáltatásokat és árakat kell hozzávenni és kifizetni. Tehát ezért is nagyon fontos lenne, hogy az áttekinthetőség megszülessen, és itt vigyázni kell majd, hogy a módosító indítványokban ez bekerüljön. Köszönöm. Sí, muchas gracias, presidente. Bilbao, hogy igen, köszönöm szépen, elnök úr. Próbálom elkerülni azt, hogy megismételjem azt, amit a kollégáim elmondtak. Nos, módosításokat nyújtottam be, és ezek három témában, három témára csoportosíthatok. Először is az európai közlekedési tervben mi a regionális repterek szerepe. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy hozzájáruljanak ezek a repterek a, a, az európai égbolthoz, az egységes európai égbolthoz, és nagyon fontos, hogy egy, egy, egyfajta térképet alakítsunk ki. Úgy gondolom, hogy a régénes reptereknek komoly szerepe lehet abban, hogy a torlódásokat elkerüljük, illetve hogy hogy alapvetően segítsünk a régiók életében. Nos, azt is azt kérjük, hogy különböző elveket alkalmazzanak a regionális ebdereken, infrastruktúrális elveket, illetve az intermodalitás egyes elveit. Kihangsúlyozzuk azt, hogy specifizálódnia kell az regionális reptereknek például a teherszállítás szempontjából, illetve hogy az utasokat megfelelően kiszolgálják. Aztán van egy második témám. Vannak nagyon rossz gyakorlatok, például az egykézi podgyász kérdése. Nos, ezek nem kompatibilisak a ö, utasok szükségleteivel. Nagyon fontos lenne, hogy a leghátrányosabb helyzetű régiók ban is életképesek legyenek a regionális repülőterek. a kollégám nem tudott ma eljönni ide, neki is légiközlekedési problémái támadtak, támadtak. Jó lenne, hogyha a regionális reptereket nem központosítva kezelnénk. Azt hiszem, hogy a helyi realitást kell megismernünk, és meg kell ismernünk a helyi privát kezdeményezéseket is. Ez megkönnyítheti a regionális repterek életét. Néhány európai régióban már vannak sikermodellek, jó lenne, hogyha tanulnának ezektől a sikeres régióktól, ezen sikeres repülőterektől a többi régiók. Jó lenne, hogy az összes regionális reptéren lenne egy egy olyan kezelési terv, amelyet nem központosítva alakítanak ki. Ez nem elégséges. Ez azt hiszem, hogy csak deficitet termel, és lássuk be, hogy a decentralizált repterek viszont hasznot termelnek. Inés Ayala és Ujjia Szúr már módosításokat nyújtottak be a tekintetben, hogy a csökkentett mozgásképesség és fogyatékkal élő utasok is könnyebben hozzáférhessenek a repterekhez, ezekhez támogatom. Foster asszony következő. I'd just like to, um... Köszönöm szépen, szeretnék Bradborn kollégámnak én is köszönetet mondani, ugyanabban a frakcióba tartozunk, tehát sok mindenben egyetértünk. A jelentése nagyon széles körű, és azt hiszem, hogy minden vonatkozó témát lefed. Ráadásul nagyon időszerű most ez a téma, nem csak azért, mert az egész reptéri csomaggal most foglalkozunk, hanem egyébként is nagyon időszerű ez a téma. Két különböző dologgal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, ami az egy csomag szabályt érinti. Az egyik magukra a repterekre vonatkozik. Tehát vannak még mindig olyan repterek, ahol csak akkor engedik át az embereket a biztonsági kapun, ha egy és nem több podgyász van náluk. Ugye néhány évvel ezelőtt itt voltak a terrorista fenyegetettségi problémák, de azt hiszem, hogy azért a legtöbb reptér nem alkalmazza azt a szabályt, hogy a biztonsági kapun csak egyetlen kézipodgyásszal lehet áthaladni ami szerintem egy kicsit zavaró és összezavarhatja az utasokat, az az, hogy sok reptéren két kézi podgyászt lehet vinni, tehát egy nagyobb csomagot, meg egy kisebb kézitáskát vagy laptopot de ezt nagyon sokan nem tudják, és jó lenne, hogyha mindenki tudná, hogy hány csomagot kell feladnia, és hány maradhat nála ahhoz, hogy probléma nélkül átjuthasson a biztonsági kapon, és ráadásul különbség van a légitárságok között is. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt is tudnák az, az utasok. Mondjuk azt javasolhatnánk, hogy a légitársaságok, a honlapjukon tegyék valahogy egyértelművé, hogy hány csomagot lehet vinni, és akkor az utasok jobban meg tudják majd hozni a döntést, hogy milyen légitársággal kívánnak utazni. A kollégákkal egyetértek abban, hogy az mondjuk, amikor veszünk a duty free-ben valamit, azt beteszik egy zacskóba, akkor az nem számít egy második kézipodgyásznak. Tehát mindenki mehet a saját kézipodgyászával, plusz egy ilyen reptéri boltos duty free zacskóval, hiszen ez nem tekinthető egy külön kézipodgyásznak, de azért jó lenne, hogyha ezt is megnéznénk, mert volt olyan légitársaság, ahol külön kézipodgyásznak tekintették ezeket a duty free zacskókat. Ami a közszolgáltatási kötelezettséget illeti, vannak Európában és a világon is olyan helyek, ahol egyszerűen nincsen versenyhelyzet. Mondjuk egy szigetre csak egyetlen egy légitársaság repül, ők biztosítják az egyetlen kapcsolatot a sziget irányába, akkor itt nem versenyhelyzetről vagy állami támogatásról kell beszélni, hanem arról, hogy ez az egyetlen szolgáltató, ami egyáltalán biztosítja ezt a kötelezett, ezt a szolgáltatást. Aztán az a kérdés, hogy mi számít regionális reptérnek, hát pff, mi az, hogy regionális reptér? Nem hiszem, hogy a definíción nagyon sokat kellene gondolkodnunk. Benne van a nevébe regionális, tehát kisebb, mondjuk nem olyan, mint a Charles de Gaulle vagy a frankfurti reptér, hanem egy régióban található kisebb repülőtér. De azért nézzük meg a repülőtereket, mert ott van a Manchesteri reptér, ami nemzetközi reptér, de tulajdonképpen mégiscsak regionális reptérnek számít. Az utolsó pontom a csomagokkal, a podgyászokkal kapcsolatban az, hogy, hogy itt kereskedelmi döntéseket hoznak azzal kapcsolatban, hogy hány csomagot lehet fölvinni, hogy hány kézipodgyászt lehet felvinni, de tulajdonképpen nem is az a lényeg, hanem az, hogy technikailag a megfelelő értesítést megkapják az utasok arról, hogy hány kézipodgyászt lehet fölvinni. Összességében Bredborn úr jelentése remek jelentés, és itt többről van szó, mint regionális repterekről, itt az egész szolgáltatási láncról van szó, az aeronautikáról, a turizmusról, és arról, hogy mi a szerepük a regionális reptereknek. Tehát ezeknek vonzónak kell lenni, oda kell vonzani a fogyasztókat, a megfelelő díjszabással és a megfelelő szolgáltatásokkal. A regionális reptereknek túl kell élniük, és ezt nekünk mindenképpen támogatni kell. Úgy gondolom, hogy Bradborn úr nagyon jó kompromisszumokat dolgozott ki, tehát összességében remélem, hogy meg tudunk majd ezekben egyezni Higgins úr Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ilyen szép szavakat nem nagyon hallottam semmilyen jelentéssel kapcsolatban, aminek a vitáján eddig részt vettem, de én is azt tudom elmondani, hogy nagyon jó ez a jelentés, én olyan régióból származom, ahol négy regionális reptér van, és ezek kulcsfontosságúak a régiónk gazdaságának szempontjából, különösen a turizmus szempontjából, az én régióm egyébként nagymértékben a turiz, turizmustól függ a bizottság irányába el kell juttatnunk azt a fontos üzenetet, hogy mondjuk a Dublini, a Frankfurti vagy a Heathrowi reptérhez képest egészen más helyzetben vannak, és másképp működnek a regionális repterek ezek a regionális fejlesztésnek nagyon fontos és szerves részei, ezt nem szabad elfelejtenünk. És Bredborn kolléga és a többiek is beszéltek az egy csomag vagy egy podgyász szabályokról, a gélek, aeroszolok és folyadékok vizsgálatáról. Egyetértek azzal, amit El Kadraui és Krémer kollégák elmondtak a nagyobb régi társaságok egyszerűen megpróbál, megpróbálnak nyomást gyakorolni a kisebb regionális repterekre, és megpróbálják szinte megfenyegetni őket, nyomást gyakorolnak rájuk. És ez azt jelenti, hogy ez sérti a versenyt, és ezek a légitárságok egyszerűen megpróbálnak beleavatkozni a regionális repterek életébe. Azt is meg kell néznünk, hogy ki fizet a reptéri biztonságért. A regionális reptereken nincs meg az a volumengazdaságosság, mint a nagy reptereken. Sokszor ugye ezek nyilván sokkal kisebb volumennel működnek. A biztonsági, int, biztonsági ellenőrzésekhez nagyon komoly technikai eszközök kellenek, és ezeket ugye kis mennyiségben beszerezni elég nehéz hogyha szeretnénk rövidebb várakozási időket, akkor azért oda kell figyelnünk arra is, hogy ez mennyivel nehezebb egy regionális reptérnek így a biztonsági ellenőrzéseket megvalósítani, mint egy nagy reptérnek. Jó lenne, hogyha ezek is benne lennének a díj szabásban, a díj faktorban, hogy amikor megállapítjuk a különböző díjakat. Az egyes az 148-as módosító, amit mi dolgoztunk ki, tulajdonképpen arról szól, hogy a kreditkártyákkal kapcsolatos díjakba mi tartozik bele, és mi nem. Ugyanis amikor valaki interneten vála, vált jegyet, akkor különböző díjakat kell fizetni a különböző hitelkártyák használatakor, mint ahogy ez a 148-as módosítóban szerepel. Sok esetben sokkal nagyobbak ezek a díjak, mint egy sima kártya esetében. Én nem hinném, hogy ez megfelelő megoldás lenne a fizetéssel kapcsolatos problémák megoldására. Remélem, hogy Bradborn úr ezt figyelembe fogja venni. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también un... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik méltatták Bradburn, urat. És hát időszerű ez, hiszen a reptér csomagot tárgyaljuk mostanában, így aztán mindenképp szükség volt erre a szövegre, erre a jelentésre kiegészítendő azt. Meg Köszönném a kompromisszumokat, és a 7-es és a 11-es kompromisszummal kapcsolatban lenne mondanom. A 7 kapcsolatban a 65-ös módosításra utalnék. Nagyon sokszor a regionális repterek ugyanis kihasználják monopól helyzetüket, és a 65-ös módosításban arra kérném a bizottságot, hogy néhány jól körülhatárolt esetben vizsgálják meg, hogy szó van-e ilyen monopól domináns helyzetről, visszaélnek-e ezzel a regionális repterek, erről gondolkodjunk még el. Aztán más módosításokat is nyújtottam még be. Arra utaltam, hogy bizonyos repterek szezonális jellegűek, és hát ugyanakkor a biztonsági költségek nagyon magasak, tehát ugyanolyan magasak a biztonsági költségek, mint egy nagy reptér esetében, de hát miután szezonális jellegűen működnek csak, ez megnézíti az életüket, és a szlotokkal kapcsolatban, illetve a repülőtéri kapcsolatokkal kapcsolatban még egy dolog, hát ugye a szlotok kiosztása és az infrastruktúrális kapacitás két különböző dolog, ezeket válaszuk szét, és erre mindenképpen gondoljunk, amikor menedzsment terveket alakítunk ki. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság részéről, Baldwin úr. Good afternoon, everyone, and thank you very much for the... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, megköszönöm, hogy lehetőségem nyílik elmondani észrevételeimet. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastuk Bradburn munkáját. Ez egy nagyon fontos téma, tudjuk, és ugye az is nyilvánvaló, hogy a közlekedési bizottság szívéhez közel áll. Nagyon fontosnak tartjuk a regionális a régiók hozzáférhetőséget, tehát el lehessen jutni a régiókba. Ez a minkuk munkák egyik feltételezése Négy dologhoz szeretnék hozzászólni. Elnézést kérek, hogyha ezzel ismétlem magam, hiszen ebben a témában már hozzászóltam itt korábban. Nézzük a definíciót. Regionális repterek. A szándék dicséretes. Nyilván mindenki életét megkönnyítené, hogyha lenne egy definíciónk. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy úgy fejlődött, vagy úgy alakult ki a rendszer, a regionális repterek rendszer, hogy nem könnyű ezt a definíciót megalkodni. Aztán, hogy ezt a definíciót még a különböző témákra, a szlotokra, vagy a tentékre alkalmazzuk, és ez már igazán nagyon nehéz. A megoldást nem tudok mondani, ez csupán csak egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy hát elég nehéz egy ilyen meghatározást találni. Ehhez kapcsolódik a regionális repterek fontossága, hatása, hogy a TNT hálózatban hogyan lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni a regionális repterekre. Mit javaslunk? Mi azt javasoljuk, hogy a törzshálózatnak a legfőbb pontjai például az egymilliós városok repterei, vagy fővárosok repterei tartoznak a törzshálózatba, és bár nem tudjuk definiálni a regionális reptereket, mi úgy látjuk, hogy ezek olyan repülterek, amelyeknek nincs hub funkciója, illetve úgy gondoljuk, hogy ezek olyan repterek, amelyek a régiókba való eljutást segítik. Tehát a hozzáférhetőség szempontjából fontosak ezek. Még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Illetve egy harmadik témával kapcsolatban ez az állami finanszírozás kérdése. Szeretnénk, hogyha ebben a témában kiegyensúlyozott álláspontot fogadnának el, tehát nagyon fontos, hogy átfogó és koherens regionális reptérhálózat alakuljon ki az Európai Unióban. Másrésztről viszont nagyon fontos az, hogy egyelő viszonyok alakuljanak ki a piacon, és jó lenne, hogy az európai adófizetők pénzét értelmesen költenénk el, nem kell átfedéseket kialakítani a repterek között. Álmonia úr és a versennyel foglalkozó főigazgatóság már foglalkozott ezzel a kérdéssel, illetve foglalkozik is a regionális repterek finanszírozásával tehát. Még egy utolsó dolog. Az egyetlen kézipodgyász fogast kérdése. Azt hiszem itt két dolog keveredik. Egyrészt különböző érdekek, érdekeltségek ütköznek itt össze. Egyrészt a repterek, vagy a légitársaságok érdeke, illetve az utasok érdekei. Nos, vajon csökkente a repülőtereken a kiskereskedelmi bevételek aránya ezen szabályozás miatt? Vagy visszaéltek a repterek a monopól helyzettel? Nos, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, akkor mindenképpen utalni kell a jelenleg hatályos verseny jogszabályokra. Ezek mindenképpen alkalmasak arra, hogy kezeljék a helyzetet, nem kell emiatt újabb szabályokat kidolgozni. De a második esetben, amikor azt vizsgáljuk, hogy ennek az egy csomagnak, egy kézi csomag szabálynak mi hatása van az utasokra, akkor valóban hát elég szigorúan alkalmazzák ezt a szabályt bizonyos reptereken a földi személyzet részéről. A kollégáim a jövőben foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel, hiszen a 261-es rendeletnek a elemzését fogjuk a jövőben levége, vagy fogják a jövőben levégezni. És bizonyára tudják, hogy ebben a kérdésben az érintett felekkel és konzultációt folytatunk. Köszönjük szépen, megköszönjük a munkát, és fontos számunkra ez a téma. Köszönöm, Brad Bornur. Köszönöm, elnök úr néhány észrevétel, megpróbálom kicsit összefogni, lezárni ezt a vitát. Talán az utolsó felszólalóval, hozzászólóval a bizottsággal kezdeném. A verseny kérdésben azt hiszem, hogy teljesen igaza van. A jelentésben azt próbáltam elérni, hogy igazságos versenyhelyzet alakuljon ki, és ez, ez, ez minden témában igaz, nem csupán az egyetlen kézipodgyász kérdésében. Tehát nyilvánvalóan ez is egy versenypolitikai kérdés. Vannak olyan európai légitársaságok, amelyek azért próbálják lecsökkenteni a podgyász mennyiségét, hogy, a repülő, hogy magán a repülőgépen vásároljanak az utasok. Tehát itt is versenypolitikai kérdés ez. Aztán még egy dologra reflektálnék, amit a bizottság mondott a TNT programról. Nos, mikor 99-2004-es ciklusban itt dolgoztam, akkor arra kértük a törzs hálózat azt kértük a törzs hálózattal kapcsolatban, hogy ezek a repterek is tartozzanak bele, és így a regionális szolgáltatásokat is, is bátorítanánk, illetve ösztönöznénk, felkarolnánk, és így értelmes regionális szolgáltatásokat lehetne kidolgozni, megfelelően össze lennének, össze lennének kapcsolva regionális repterek. Sajnos az első TNT programban ennek nem igazán lehetett érvényt szerezni, pontosan ezért kell most ezzel foglalkozni, és remélem, hogy a jövőben is ilyen, ilyen pozitív lesz majd a bizottság. Higgins úr itt van még? Nincs. Azért mégis reagálnék arra, amit ő mondott, a biztonsággal kapcsolatban. Elnök úr, hát alapvetően azt próbáljuk elérni, hogy a parlament megtartsuk ezzel kapcsolatban. A légtéri biztonsággal kapcsolatos vitában azt kértük, hogy szigorúbb intézkedéseket foganatosítsanak. A kérdés csak az, hogy pontosan ezen intézkedéseknek milyen százalékát, vagy milyen részét lehet állami zsebből finanszírozni. Pirker úr arra utalt, hogy vonzóbbá kell tenni a régesebb tereket, hát ezzel nem tudok nem egyet érteni. És ez, azt gondolom, hogy a reptereknek is tenni kell valamit ezért, el kell érniük azt, hogy utasbarátabbak legyenek, nekik is nekik is tenniük kell, tehát valamit tenniük, ez is benne van a kompromisszumokban. Szaszóli úr. Az egyes módosításra utalt, ezt még megvizsgálhatjuk a jövőben, megnézhetjük, hogy hogyan lehet ezt valahogyan bele bedolgozni a kompromisszumokba. Aztán a 39-es módosítás állami támogatással kapcsolatban, erre mások is utaltak. Hát nézzük, mi is az, hogy állami támogatás. Hát elmitettük a közszolgáltatási kötelezettségeket, azt, hogy ez milyen fontosak a távoli vidékekben, ahol elképzelhető, hogy nincs is más normális közlekedési módszer. Ez így van. De az is fontos, hogy hogyan alakulhatnak ki új regionális repterek. Kérdés az, hogy ezek, ezek az új próbálkozások hogyan lehetnek sikeresek, de azt nem szeretném, hogy a légitársaságok próbálkozanak új szolgáltatásokkal, és amikor beindul egy szolgáltatás, akkor pedig megvonják a megmondják az állami támogatást. Aztán OJS úr elküldött észrevételei. Oh, sorry. I certainly think that, um, that there are some, some issues in... Részben igaza van, ezeket a kompromisszumokban megpróbálom majd megjelentetni, de van egy dolog, amit, amivel nem foglalkoznék, ez a fogyatékkal élő kérdése. Taylor ugyanis a fogyatékkal élő kérését kérdésével foglalkozott az ő jelentésében. Tehát nem a regionális repterekhez tartozik ez, hanem egy másik jelentéshez. Ugyanolyan fontos ez a Heathrow esetén, vagy egy skót reptér esetén. Úgyhogy azt hiszem, hogy az utasok jogaihoz tartozik, és nem feltétlenül a regionális repterekhez. Remélem, hogy ezt, arra kérem önt, hogy, hogy UGS úrnak ezt mondja. Aztán multimodalitás kérdés, ezzel is próbáltam foglalkozni a kompromisszumoknál, illetve hogy a jegyvásárlás hogy le lehet megkönnyíteni a multimodális utazás esetében. Alkadraui úr és Higgins úr is említette az árak átláthatóságának kérdését. Nyilván nem lehet elér, előírni azt a különböző légitársaságoknak, hogy milyen üzleti terv alapján működjenek, dolgozzanak. Az azonban lényeges, hogy amikor járulékos költségeket hárítanak az utasokra, akkor ez legyen világos, és ilyen esetekben az nagyon fontos az, hogy az is világos legyen, hogy pontosan ki viseli az egyes költségeket a járulékos szolgáltatások esetén, fontos, hogy ne ebből termeljen profitot a légitársaság, hogyha esetleg valamit a, légit, a reptérnek kell megtenni. Köszönöm szépen. A szakbizottságban március 27-én fogunk szavazni, és akkor reméljük, hogy a plenárison, a május elsői, májusi első plenárison szavazhatunk, Taylor úr, a légi utasok jogai. Can I just say to members, we've one hour for this, Kitsov. Egy óránk van, ezt szeretném elmondani, egy óránk van erről a témáról, Taylor úr mondja. Jó, rendben van, akkor megpróbálom röviden összefoglalni a témámat. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az árnyékoknak is, akik nagyon keményen dolgoztak és segítettek abban, hogy elkészüljön ez a jelentés. 195 módosító van, 30 új paragrafus, amit az IMCO javasolt, és ebből a 195 módosítóból 13 kompromisszumot gyúrtunk össze, ezek 60 fontos témát fednek le, Úgyhogy azt hiszem, hogy az, hogy a 195-ből 13 kompromisszumos módosító lett, az jól mutatja az együttműködést és az egyetértést közöttünk. A jobb elszámoltathatóságot, az átláthatóságot, a jogi tisztaságot, az általános alkalmazást, a jobb végrehajtást szeretnénk megvalósítani a tagállamokban. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a fair play-t szeretnénk az utasok számára biztosítani, hiszen ugye itt az utasok jogairól van szó. Átfogó módon szeretnénk a 261-est és a 1107-es rendeletet átvizsgálni, és a fogyatékossággal élő személyek utazási jogait is megfelelően biztosítani. ami ami a díjszabásokat illeti, ez is nagyon fontos téma ebben a tekintetben. A díjszabás alatt azt értem, hogy ami a reklámokban megjelenik, azután valóban az az ár legyen, amit ki kell fizetni, mert sokszor, mire az ember megveszi a jegyet egy honlapon, akkor a végén sokkal többet kell fizetnie, mint az eredetileg feltüntetett ár. Aztán itt van az, hogy mi történik a csődbe ment légitársaságok utasaival. Aztán mi történik azokkal az utas problémákkal, amelyek a repterekkel állnak kapcsolatban, nem pedig a légitársaságokkal. Aztán itt vannak a környezetvédelmi követelmények, minden légitársaság elkötelezte magát a CO2 kibocsátás csökkentésére, úgyhogy jó lenne, hogyha az utasok is tisztában lennének azzal, hogy egy-egy utazás alkalmazásuk milyen komoly CO2 kibocsátással jár, és akkor talán maguk az utasok is környezettudatosabbak lennének, ha tudnák, hogy konkrétan milyen CO2 kibocsátással jár egy-egy utazásuk. Aztán beszéltem a végrehajtásról, a különböző európai jogszabályok jobb végrehajtásáról és alkalmazásáról, ezt is meg kellene néznünk. Először is nézzük a 261-es rendeletet, erről nem szeretnék túl sokat beszélni. Elnök úr, gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy hozzáférhető, tiszta és egyértelmű információra van szükség az utazás minden egyes folyamatában. Attól kezdve, hogy megveszik a jegyet, addig, hogy véget ér az utazás. Tehát mindenképpen tisztázásra szorulnak még bizonyos kérdések, többek között bizonyos definíció, mondjuk a különleges körülmények definíciója, mert sokszor, ha törölnek egy repülőt, akkor szerepel a szabályokban ez, hogy különleges körülmények miatt törölték, de hát mégis mi az, hogy különleges körülmény? Végezetül pedig a 1107-essel a fogyatékossággal élő személyek utazásai utazási jogával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy akadálymentes repülőterekre és repülőgépekre van szükség, Aztán az, hogy a megfelelő orvosi segítség esetleg, vagy oxigén megfelelően rendelkezésre álljon, és hogy ezt megfelelően bevizsgált beszállítóktól szerezzék be a légitársaságok. Aztán a különböző fogyatékossággal élő személyeket segítő eszközök megrongálásával kapcsolatos kártérítések, azt hiszem, hogy ez egyelőre 1100 euróban van maximálva, de hát egy megrongálódott kerekesszéket sem lehet venni 1100 euróból sokszor, nem hogy bonyolultabb berendezéseket. Van egy konzultatív csoport, az utasok jogaival foglalkozó konzultatív csoport, ez is rendkívül fontos. Ez a konzultatív csoport nagyon fontos munkát végez, ezért jó lenne, hogyha mi is pontosabban tudnánk, hogy hogyan működik ez a konzultatív csoport, és mi is jobban együtt tudnánk vele működni. Utalnunk kell egyébként más európai bizottsági tevékenységekre is, amelyek kapcsolatban állnak ezzel a témával. Vannak itt ugye nemzeti kampányok, amiket figyelembe kell venni, és egyéb bizottsági kezdeményezések is. Technológiailag beszélünk el egy új smartphone applikációról is, ami mind a 22 hivatalos nyelven elérhető itt az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy ez nagyon is segíthetné a C kompromisszum elfogadását, mert itt a C kompromisszumban például több nyelvről van szó, hogy az EU hivatalos nyelvein elérhetőek legyenek az utasok jogai. Azt hiszem, hogy ez az applikáció például megoldhatná ezt a problémát. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, és remélem, hogy holnap megfelelőképpen szavazunk majd ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen Taylor úrnak, és akkor nézzük a frakciós hozzászólókat. Először is az EPB nevében Zasada úr. Köszönöm szépen! Először is Taylor úrnak szeretnék köszönetet mondani. Igen, nehéz munkát végzett, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nyitott volt, és figyelembe vette az általunk benyújtott módosítókat. Ami a kompromisszumokat illeti, mint ahogy általában ez egy kompromisszumnál lenni szokott, az összes felet száz százalékig nem elégítheti ki egy kompromisszum, de úgy véljük, hogy a kidolgozott kompromisszumok tulajdonképpen elfogadhatóak és jó irányba mutatnak, még ha nem is száz százalékig azt tartalmazzák, amit mi megfogalmaztunk a módosítóinkban. Ami számunkra nagyon fontos a munkában, az az, hogy a jobb információt, a jobb tájékoztatást meg tudjuk adni az utasok jogaival kapcsolatban. A dokumentum azt hiszem, hogy elég sokszor szól arról, hogy közvetlen kapcsolatot kell biztosítani az utasok, illetve a légitársaságok között, hogyha valamilyen probléma lép fel. Ezen kívül úgy vélem, hogy nem csak a légitársaságok honlapján, hanem mondjuk a bizottság honlapján is nyilvánosságra lehetne hozni különböző utasok jogaival kapcsolatos információt, vagy pedig azt is fel lehetne tüntetni a bizottság honlapján, hogy esetleg mely légitársaságokkal kapcsolatban merültek fel problémák, hogy mondjuk mely légitársaságok alkalmaztak indokolatlan díjakat, olyan díjakat, amiket akkor tettek hozzá az árhoz, miközben a jegynek a foglalása zajlott az interneten. Aztán azt is meg kellene nézni, hogyha valaki véletlenül elírja a nevét, akkor hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Nálunk Lengyelországban ugyanis voltak ilyen esetek, nagyon sok esetben az okozza a problémát nálunk Lengyelországban, hogy nálunk a családnevek, a férfiak és a nők családnevek között csak egyetlen betű eltérés van, és hogyha valaki mondjuk ezt az egy betűt rosszul írja le, akkor utána ezt a foglalást borzasztóan sok pénzért tudja csak módosítani. Hogy mondjuk valakinek a neve ovra vagy ovára végződik, tehát hogy férfi vagy nő, ezek az esetek sokszor előfordulnak, hogy rosszul írják be a nevet, és utána nagyon bonyolult módosítani a jegyet. Aztán nézzük azokat az eseteket, hogy mondjuk kinyit valaki egy honlapot egy légitársaságnál, és azt látja, hogy 100 euróba kerül egy jegy. És mire végig megy az egész foglalási folyamaton a honlapon, a végleges ár körülbelül 200 euró lesz, vagyis kétszer akkora. Sok esetben a légitársaságok adnak egy két órás lehetőséget arra, hogy még ingyen módosítsák a jegyet. Azt hiszem, hogy ez a két óra ez nagyjából elég, mert az ember megkapja e-mailben a visszajelzést a jegyéről, és akkor át szokta nézni, és akkor kiderül, hogyha valamit esetleg rosszul töltött ki, ha rosszul írta a nevet, és akkor még két órán belül felveheti a kapcsolatot a légitársasággal, és még ingyen módosíthatja a hibás adatokat. Nagyon sok esetben kis gyermekek utazásával kapcsolatban is felmerültek problémák, vagy pedig azokban az esetekben, amikor a gyermekek nem a saját szüleikkel utaztak. Úgyhogy a fogyatékossággal utazók, a gyermekek, az egyedül utazó gyermekek, az idősek, akik például esetleg nem tudnak egyedül felszállni vagy leszállni, sokszor nagyon komoly problémába ütköznek. Ezek tehát azok az utas csoportok, ha fogalmazhatok így, akiket különösen védenünk kell. Számomra egyébként nagyon lehangoló hogy hogyan válaszolnak általában a légitársaságok. A légitársaságok sokszor azt mondják, hogy őket nem érdekli, hogy egy idős, egy fogyatékossággal élő, vagy egy gyermek utazik, kifizetik a jegyet és kész. Utána a repülőtérnek kell biztosítania, hogy ezek a személyek megfelelőképpen eljussanak a repülőhöz és a bizottság pedig azt mondta, hogy Tajani biztos úr foglalkozott a problémákkal, de a törvény alkotóknak az volt az elképzelése, hogy nem csak a fogyatékossággal élő személyeket kell segíteni a rendeletben, hanem minden olyan csoportot, amely problémákba ütközhet, amikor repülőgépen utazik. Tehát a bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy mivel a rendelet második cikke azt mondja, hogy a koruk miatt nehezen utazó személyek, a gyermekek és az idősek is nagyon komoly problémákba ütközhetnek. Zászada úr mondja az elnök úr, kérném, hogy fejezze be, mert lejárt az ideje. Köszönöm, ez esetben köszönöm, mondja Zászada úr, és be is fejezi. Mr. Sassoli. Sì, grazie Presidente. Eh, oggi i relatori hanno grande... Sassini úr parancsoljon. Igen, én azt gondolom, hogy nagy sikere van a jelentéstevőnek itt a bizottságban, és Taylor kollégának én is nagyon köszönöm a munkáját. És főként most a kompromisszumos módosító indítványok ki, eh, papírvetése időszakában nagyon jó munkát végeztek, a fő pontokat érintettünk a módosító indítványokban is, mindenkinek nagyon köszönöm, hogy a javaslatomat elfogadták a gyerekekre vonatkozó jegyárak tekintetében, hiszen ez egy nagyon fontos jelzés, éppen ami a családokat illeti, és hát font a jelenlegi gazdasági helyzetben, ez milyen fontos dolog. A kompromisszumos módosító indítványok benyújtásra kerültek, minden rendben is van, talán két megjegyzés a H kompromisszummal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy nagyon érdekes az, amit Ayala kolléga kér, mégpedig azt a lehetőséget, hogy azok az utasok, akik gyerekekkel utaznak, azoknak legyen elsőbsége a repülőgépre való beszállás tekintetében, hiszen a gyerekekkel utazó családok ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint a mozgáskorlátozottak és azt gondolom, hogy talán itt Taylor kollégának azt a lehetőséget is elő kellene irányoznia, hogy Szenelova kolléganő még akár szóbeli indítványt is benyújthasson, a, hogy a mozgáskorlátozottak esetleg valamilyen előnyt élvezzenek a foglalás során is. És itt talán még lehetne valami kompromisszumot találni, tehát hogy a komplet információt nyújtani kelljen a teljes utazással kapcsolatban, és a, például a foglaláskor alkalmazott nyelvre is történjen rögtön utalás. A G kompromisszumban, a módosított változatban, akár így véleményem szerint bekerülhetne ez a szövegbe. Felolvasom. dei passeggeri dovrebbero essere comunicate sia dai vettori aerei che dai tour operei. És eh, tehát ahogy a tour operatorek és a saját nyelvükben a és azon a nyelven, amelyet a jegy foglalásakor alkalmaztak, és akkor így tovább, hogy menjünk a szövegbe. Köszönöm szépen! Grizbek asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, most nálam a szó, úgyhogy én szeretnék köszönetet mondani Taylor kollégának. Köszönjük szépen a jelentést. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó kapcsolatot épített ki velünk. Köszönjük szépen az együttműködést, és köszönjük szépen a remek humorérzéket is, amiről tanúbizonságot tett az elmúlt hónapokban. Elkészültek tehát ezek a kompromisszumos módosítók, nagyon sokat dolgoztunk ezeken, és természetesen tudom, hogy egy kompromisszum nem lehet száz százalékig mindenkinek megfelelő, ez így rendjén is van. Hogyha mindenben százszerzalékig egyetértenénk, az tulajdonképpen aggasztó is lenne. A lényeg az, hogy a tájékoztatással kapcsolatban, az információ átláthatóságával és az információ pontosságával kapcsolatban mindannyian egyetértünk. Az egész frakcióm nevében elmondhatom, hogy a kompromisszumok tartalma megfelelő. Ezeket el tudjuk fogadni. Hát ugye 195 módosító volt, és plusz még itt vannak a kompromisszumok, 195 módosító volt, és ebből 13 kompromisszum lett. Ez is mutatja, hogy képesek vagyunk a megegyezésre, és megpróbáljuk segíteni a mobilitást itt az Európai Unióban ebből is látszik, hogy képesek vagyunk a konkrét és hatékony munkára. Van azért némi aggályunk, többek között a H kompromisszummal kapcsolatban. Itt különösen azokról a családokról van szó, akik gyermekkel utaznak. Engem egyáltalán nem befolyásolnak a légitársaságok, egyikkel sem állok közvetlen kapcsolatban, de azért azt hiszem, hogy egy kicsit túlzottan messzire megyünk itt a H kompromisszumnál. Természetesen oda kell figyelni a családdal utazó gyermekekre, különösen a kisgyermekekre gondolok. Ez teljesen egyértelmű egy társadalomban. Nő vagyok, vannak gyermekeim, én is utaztam kisgyerekkel, tényleg fontos, hogy mondjuk a gyerekek és a gyerekes családok elsőként szállhassanak fel, hogy a babakocsit el lehessen tolni egészen a repülőgép ajtajáig, és amikor kiszállunk a repülőgépből, ott várjon minket a babakocsi. Az is fontos, vagy fontos lenne, hogy a gyerekesek elsőként szállhassanak le a repülőről. Mindezzel egyetértek, de azért nagyon-nagyon sokat nem tudunk kérni a légitársaságoktól azzal alapvetően egyetértek, hogy segíteni kell a gyerekkel utazókat, különösen a kisgyermekkel utazókat, mint ahogy a fogyatékossággal élő és a és a mozgáskorlátozott személyeket, úgyhogy azzal egyetértek, hogy ezeket a kategóriákat segíteni kell, de Szerintem a H pontban egy kicsit talán messze megyünk. Ami a konzultatív csoportot illeti, Taylor úrnak köszönöm szépen, hogy ilyen konkrétan elmondta nekünk, hogy működik ez a, az utasok jogával kapcsolatos konzultatív munkacsoport. Azt hiszem, hogy nem sokan tudnak erről a konzultatív csoportról, és nem sokan használják ki a csoport által elvégzett munkát, ezért köszönjük szépen Taylor úrnak, hogy fölhívta a figyelmünket erre. A következő téma, amit szeretnék elmondani, az a PNR adatokra vonatkozó téma. Szerintem nagyon fontos, hogy az utasok tudják, hogy a légi szállítók milyen adatokat tárolnak róluk, és biztosítanunk kell a megfelelő jogbiztonságot ezekkel a személyes adatokkal kapcsolatban. A frakcióm nevében mondhatom, hogy számunkra nagyon fontos, a PNR adatok kezelése. Az átláthatóság is nagyon fontos, illetve az is, hogyha valakit nem engednek fel a gépre, tehát megtagadják a felszállást, akkor ezt megfelelőképpen meg kell indokolni. Aztán nézzük a K kompromisszumot, itt arról beszélünk, hogyha valakinek 6 órával később érkezik meg a csomagja, mint a saját gépe, akkor valamilyen kompenzációt kell kapnia, ezzel is egyetértünk. Köszönöm szépen, Foster asszonyi a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a raportőrnek a munkát. Nagyon érdekes megelőző üléseink voltak az elmúlt hetekben, akkor dolgoztuk ki ezeket a kompromisszumokat. Mindenkinek köszönjük a munkát. A frakcióm nevében azt tudom elmondani, hogy vannak olyan kompromisszumok, amiket tudunk támogatni, viszont vannak olyanok, amiket nem. Úgyhogy most megnézném ezeket a kompromisszumokat. Tehát először is nézzük meg, hogy mi a konkrét célkitűzésünk. Volt egy vulkánkatasztrófa, ugye ez a vulkáni hamú katasztrófa, ami nagyon komoly problémákat vetett fel. Aztán itt volt az Európai Bíróság döntése. Ez volt az a két az elmúlt években bekövetkezett esemény, amik oda vezettek, hogy gondoltuk, hogy új szabályozást kellene kidolgozni. Tehát az ECJ, tehát a bíróság határozatai, illetve ez a vulkáni hamu katasztrófa. De akkor most nézzük a kompromisszumokat. Az A kompromisszum szerintem elég sokat ismétli önmagát, ez nem annyira jó. A B kompromisszum, a konzultatív csoportról szóló kompromisszum nagyon jó. Köszönöm szépen Taylor úrnak. Most már végre tudjuk, hogy mit csinál ez a konzultatív csoport, és hogy kik dolgoznak ebben. Nézzük a C kompromisszumot. Szerintem ez túlzottan bonyolult. Mi nagyon szeretnénk, hogyha megfelelő lenne a kommunikáció, de a megfogalmazás egyelőre még nem nagyon tetszik nekünk. A D kompromisszumot nézzük. Abszolút egyetértünk azzal, hogy legyenek meg a megfelelő kontakt személyek, kapcsolattartó személyek a reptereken, illetve, hogy a különböző kártérítést és vissza térítést rögtön ott a reptéren meg lehessen kapni. Természetesen nem arra gondolok, hogy vannak reptéri alkalmazottak, akik egy zsákpénzzel a hátukon sétálgatnak, és ott rögtön fizetik ki a kártérítéseket és a visszatérítéseket, tehát ezt azért nem várhatjuk el, úgyhogy a rögtön a reptéren kifizetett kártérítések valószínűleg nem fognak működni. Az e-kompromisszumnál a PNR adatokkal mi is egyetértünk, az F kompromisszumot teljes mértékben támogatjuk, mert ez az átláthatóságról szól a jegyek árának tekintetében. Ez tényleg nagyon fontos, mert sokszor elkezdünk megvenni egy jegyet egy honlapon, és X-be kerül a jegy, és mire végigmegyünk az egész folyamaton, már kétszer annyiba került, úgyhogy ezt tényleg ki kell küszöbölnünk, és átláthatónak kell lenniük az áraknak. G kompromisszum, támogatjuk. Ez ugye a két órás változtatási határidőre vonatkozik, hogyha valaki mondjuk elírta a nevét, akkor két órán belül még felhívhatja a légitársaságot, és akkor ingyen módosítják a foglalását, de hát nem tudom, hogy mindez tartható-e minden légitársaság számára és a H kompromisszumnál, a PRM-nél természetesen tudjuk, hogy egy gyermek az egy gyermek, és valószínűleg nehezebben utazik, és vannak problémái, de azért először is meg kellene nézni, hogy kiket sorolunk be a PRM utas kategóriába az mondjuk szerintem már működik, hogy a gyerekesek először szállhatnak fel a repülőre, ez a legtöbb légitársaságnál működik. Ezek kereskedelmi döntések, hát hogyha egy légitársaság ezt szeretné megtenni, akkor ezt megteheti, de hát ezt nem nekünk innen fölülről törvényileg kell beszabályozni, ez a légitársaságok kereskedelmi politikája. Az I kompromisszum, ez a különleges körülmények, extraordinary circumstances, ezek közül vannak olyan nemzetközileg elfogadott különleges körülmények, amelyeket minden légitársaság alkalmaz, másokat meg nem. Tehát itt megint nem hiszem, hogy ezt Brüsszelből kellene szabályozni, beszélhetünk erről napestig, de hát ezt nem innen kell szabályozni. J kompromisszum, a jó tájékoztatás, ami minden utas számára hozzáférhető, az nagyon fontos. Aztán a K kompromisszum, a Montreali Egyezmény és a podgyászok, hát ez elég bonyolult téma. Vannak olyan légitársaságok, amelyek fizetnek, hogyha késik a csomag, egy későbbi gépen jön a csomag, vannak olyanok, amelyek nem. Hát valóban azzal egyetértek, hogy minél hamarabb segítséget kell, hogy kapjon az az utas, akinek elkavarták a csomagját. Ami a panaszokat illeti, ezeket a lehető leggyorsabban orvosolni kell, ezzel egyetértek, ez már az elkompromisszum, és az is fontos, hogy naprakész információt kapjon mindenki a panaszával kapcsolatban. Az is jó lenne, hogyha lenne egy ingyenes szám, amit föl lehet hívni, mert azért külföldről, hát az er ingét gatyáját kifizeti, mire mindent megbeszél ezekkel a panaszokkal kapcsolatban, egy külföldi telefonszámon aztán az M és az N tekintetében, az utolsó módosító az N, a self-assist, azt hiszem, hogy itt nem erről van szó, hanem hogyha megvesz valaki egy jegyet egy légitársasággal kapcsolatban, akkor nem saját magán kell segítenie, hanem hogyha a légitársaság nem valamiért törli a járatot, akkor a légitársaságnak kell az illető utast feltenni egy másik járatra és eljuttatni a célállomásra, Tehát itt nem self-assist, nem önmagán kell, hogy segítsen az utas, hanem a légitársaságnak kell megoldani a problémát. Köszönöm, hogy az elnök még mindig 8 hozzászólónk van, és 25 percünk, és még a bizottság is szeretne hozzászólni, úgyhogy mindenki 3 percet kap, nem többet. Bach úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Köszönöm szépen, elnök úr, és rövid leszek. Én is két pontot szeretnék kiemelni a, egyébként Taylor kollégának először is gratulálnék a jelentéséhez, és az a véleményem, hogy a fizetés képtelenség esetében aktívák eh, a Spanner, Malév és Cirrus Airline, ezek az elmúlt tíz év során két millió utas érintettek, és éppen ezért szeretnék a 2009. novemberi eh, állásfoglalására utalni a parlamentnek és a megoldási javaslatokra. Van még egy dolog, ez a közös keret. A Taylor kolléga jelentésén túlmenően nagyon fontos, hogy közös keretet kell találni az összes utasnak, bármilyen úton, módon utazzanak, és meg kell próbálnunk valamilyen módon az egyes jellegzetességét persze figyelembe venni az egyes uh, utazási módoknak, de valamiféle jobb összehasonlíthatóságról kellene uh, gondoskodni. A multimodális szállítás és közlekedés területén, ahogy ez a könyvben is említése került, nagyon fontos lenne, hogy nem szabad az általános uh, utasjoguknak csorbulnia, tehát nem szabad, hogy a legkisebb közös nevezőn kössünk ki a végén, hanem lehetőleg nagyra törő célokat kell kitűzni magunk elé, és azt gondolom, hogy ezek a, ez a munka is oda vezet bennünket. Ákádra, jó úr! Raportőr, Köszönöm szépen, elnök úr, és először is nagyon köszönöm a jelentéstevőnek, nagyon jó jelentést kaptunk. A legfontosabb kérdéseket tárgyalja, és két témára szeretnék akkor koncentrálni. Először is azt gondolom, hogy a a H kompromisszummal kapcsolatban egy kicsit világosabban kellene fogalmazni, hiszen itt a viszony a gyermekek és a mozgáskorlátozottak között, még vagy korlátozottan mozgásképesek között itt még azért jobban meg kellene teremteni a kapcsolatot, hiszen elhangzott, hogy ezeknek a személyeknek előnyt kell élvezniük a becsekolásnál, és hát talán még ezek a csatban még más is hozzá lehetne fűzni, tehát például, hogy a gyerekkocsit hova kell elhelyezni, stb. És én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit explicitebb módon kellene kifejezni. Van még egy dolog, ami szintén nagyon fontos, ügyelnünk kellene arra, hogy az előírások egységesebben kerüljenek európai szinten alkalmazásra. Tehát olyan eszközöket kell a kezükbe adni, hogy a következményeket jobban fel tudjuk mérni. Tehát a nemzeti szervek, végrehajtó szerveknek szorosabb kapcsolatba kell egymással állnia, annak érdekében, hogy azonos helyzetben, azonos módon járjanak el mindenütt Európában. Tehát ezért nagyon fontosan a networking, és ezen túlmenően pedig abban is meg kell egyeznünk, hogy a statisztikákat milyen módon kívánjuk végrehajtani, és hogyan kívánjuk utána ezeket elemezni. Hiszen ez nagyobb betekintést ad nekünk utána a különböző tagállamok helyzetébe, a különböző légitársaságok helyzetébe, és ez segít abban is, hogy kiegészítő lépéseket tegyünk. Azt gondolom, hogy jó egyébként az irány, a kettes bekezdésben és az A kompromisszumosban is jó az irány. Köszönöm. Meister asszony, asszony következik. Igen, én kevesebbet fogok hozzászólni, mint három percet. Egyébként már, hogy ilyen rengetegen szólnak hozzá, már ez is mutatja azt, hogy milyen jelentős ez a téma, az Package témát is nagyon jól kiegészíti. Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, hiszen nekünk is nagyon sok tapasztalatunk van azt illetően, hogy az utasjogokat hogyan nem tartják be. Tehát nagyon fontos az átláthatóság és az információhoz való hozzáférés. Én azt gondolom, hogy talán itt van a legnagyobb hiány jelen pillanatban, és itt kell a legtöbbet tenni. Tehát például, hogyha csődbe megy egy cég, akkor például a Sky Europe-nál például, még annak idején, mikor én itt a parlamentben elkezdtem dolgozni, már akkor tapasztaltuk, hogy ilyenkor segíteni kell az utasoknak. És sokan elmondták, de azért én is kiemelném, hogy Szaszalda kollégával kapcsolatban a gyermekek azok nem valami korlátozott személyek, ugye a korlátozott mozgásképességű emberekért teszünk, abból az idősek is profitáljanak, a, nyilván a gyermekek is, de azért mégiscsak különböztessük meg őket, és ne keverjük, kavarjuk össze itt a fogalmakat, mert sokkal jobb lenne, hogyha maradnánk amellett, hogy a fogalmakat külön szabályozzuk le. Kramer, Köszönöm szépen, Krámer úr, három perc. Köszönöm szépen. Én is a jelentéstevőnek a 22-es paragrafusban például azt szerepel, hogy a jogok késések esetén azonosnak kell lennie. És ha jól tudom, a nagy frakciók szeretnék ennek a törlését kérvényezni. Akkor én elmagyaráznám, hogy ez egyébként miből ered Nemrég Belgrádból Bécsbe repültem, télen, és Bécsben esett a hó, még sose esett a hó egyébként, de most esett, hat óra késés keletkezett, és én panaszt tettem, 25 euró is akartak fizetni, én ezt nem fogadtam el. De nem volt független uh, egyeztető szerv, hogyha például a vasúttal történt volna ez, akkor a kalauz egyből láthatta volna nekem az erre szóló papírt, én ezt rögtön leadhattam volna, és abban a pillanatban érvényesítettem volna ezt, mert ők egyébként tudják, hogy ha nem, akkor még drágább lesz. A, kö, a légi közlekedésben nincsen ilyen független e, egyeztető hely. Az EU Claim nevű iroda foglalkozik ezzel, aki egyébként, hogyha ő bepereli ezért a légitársaságot, akkor és nyer, akkor ő is valamennyit kap ezért, egyébként nem kell fizetnem semmit. Egyébként az Air Berlinnél tudjuk, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne jusson ez az egész ügy ítéletig el. És tudjuk azt, hogy 5 órás késésnél már az Európai Parlament miatt el lehetett érni azt, hogy fertőzést fizetnek. Egyébként a vasútnál már egy óra után, és egyébként három óra is most szóba került. De ilyenkor nem került egyáltalán szóba, hogy miért késett, vagy miért törölték azt a repülőjáratot, hanem egész egyszerűen 350 eurót kínáltak föl ennek érdekében. Nem is az összegről van itt szó, hanem arról van szó, hogy miért kell egy utasnak, mint például nekem egy ilyen esetben az EU claimnek írni, és egy ilyen nagyon körülményes folyamatot lefolytatni. Tehát itt az a fontos, hogy mindenkinek ugyanolyan jogai legyenek, hiszen hogyha nincsen ilyen független egyeztető szerv, akkor diszkrimináljuk gyakorlatilag a légiutasokat, és ezért nem értem, hogy mi önök miért ellenzik ezt a dolgot. És ezért kérem önöket, hogy ne egyezzenek bele abba a kérelembe, hogy ezt a dolgot töröljük, hiszen mindenkinek egyenlő jogokat kell biztosítani minden közlekedési fajtánál. Mr. Higgins. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a többi hozzászólónak is, és gratuláció Taylor úrnak, nagy előrelépés ez. Sokat teszünk az utasok jogainak elismeréséért ezzel. 185 módosítás érkezett, úgyhogy nyilván komoly munkál még előttünk kollégáimmal a néppártból tíz módosítást terjesztettünk be, és azt hiszem, hogy eléggé okos, értelmes módosítások ezek, gyakorlati asabbá, használhatóbbá teszik ezek a jelentést. Nézzük például a 162-es módosítást, itt törlést kérünk, úgy gondoljuk, hogy az összes közlekedési mód esetében egységesen kell ez a szöveg eredetében az, arról szól, hogy egységesen kell kezelni az összes közlekedési módban azon utasokat, akiknek kártérítést kell nyújtani. Hát ez nem elfogadható, nem megoldható, hiszen például gondoljuk a távolsági buszokra, teljesen más máshogy működik ez, mint a légi közlekedés, ott általában magánszolgáltatók vannak, ezért kérjük, hogy ezt töröljük. Aztán nyolcvan négyes módosítás. Arra kérjük a bizottságot, hogy a foglal, a, eredetiben a foglalás ra vonatkozó hibákat kell megvizsgálni a bizottságnak. Én úgy gondolom, hogy itt azt kéne kihangsúlyozni, hogy online, tehát internetes foglalási hibákról van szó. illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy a PNR adatok ingyenességét kihangsúlyozzuk. Aztán egyéb módosítások. Például, nem, elnézést, ezt akartam mondani. A többi nem annyira fontos, ezeket emeltem volna csak ki. És hát attól függ a mi szavazatunk, hogy a módosításainkat mennyire veszik bele a módosításokba. Köszönöm. Děkuji, za slovo. Přidám poděkování zpravodaj a Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve az árnyékjelentéstevőknek. Különösen hálás vagyok a kompromisszumok kidolgozásáért, illetve azért, hogy a mi módosításainkat sikerült beledolgozni ezekbe. Ezek az információ, a tájékoztatás hozzáférhetőségéről szólnak, hogy ezeket több nyelven is elérhetővé kell tenni. Nagyon hálás vagyok tehát ezért, hogy már a foglaláson is ö, számos nyelvi változat szerepel. Bakur és Meissner asszony is ö, utaltak a fizetésképtelenségre, csődeljárásra. Ezzel kapcsolatban néhány módosítást nyújtottam be már. 2090 és egyébként arra kértük az Európai Bizottságot, hogy egy kicsit aktívabb legyen ebben a, ebben a témában, és várjuk azóta is a bizottság javaslatát. Tehát, hogy milyen módon kártalanítanák a utasokat akkor a légitársaságok, hogyha csődöt jelentenek, illetve hogy milyen biztosítási kötelezettségeik vannak. 121-es módosítás. Itt arra kérjük a bizottságot, hogy egy részletes rendszer dolgozzon ki a bizonyítékok értékelésével kapcsolatban, tehát hogyan állapítják meg konkrétan a, a légitársaságok, illetve mások azt, hogy mikor beszélhetünk különleges körülményekről. Köszönöm. Kolicek úr, nagyon későn jelzett már megint, elnézést, ugyanakkor jelentkeztem, mint Foster asszony. Ő kapott szót, én nem, elnök. Hát ez nem így történt. Kérem, hogy a jövőben világosabban jelez. Tessék, Kolicek úr. Já si myslím, že tahle zpráva, jestli jsem pochválil minulou zprávu, je ještě... Köszönöm. Nos, úgy vélem, hogy ez a jelentés, ha lehet ilyet mondani, még az előzőnél is jobb. Gratulálok Taylor úrnak. A kompromisszumos módosítások nagyon bonyolultak, de azért nagyon jók. Tudjuk őket támogatni. Úgy gondolom, hogy világosnak kell lenni az árnak. Jó, hogyha, jó lenne, hogy az árpolitika átlátható lenne. Még egy dolog, a két éven aluli és a két éven felüli gyerekek helyzete eltérő. Négy gyerekem van, úgyhogy tudom, miről beszélek. Tehát egész máshogy kell kezelni a két éven aluljakat, mint a két, hat, két és hat éves gyerekek, két éves hat év közötti gyerekeket. Aztán a csökkent mozgásképességűekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy meglegyen a szükséges felszereltség a fedélzeten, amelyek a fedélzeti létüket szolgálják. Aztán a foglalások megváltoztatásának határidejei vagy határértékei kollégák jelezték, hogy e, túlságosan rövid ez valóban, illetve mások jelezték azt, hogy elképzelhető, hogy az ember el, elgépeli saját nevét, vagy a foglaláskor az, az utas nevét, mit kell ilyenkor tenni. Nos, ami pedig a force majeure kérdését illeti, szerintem ez egészen világos, a különleges körülményeket nemzetközileg is definiálták. Az is nyilvánvaló, hogy nem kell a hátukon pénzzel teli zsákkal sétálni az epülőtéri dolgozóknak, hogy mindenkit kártalanítsanak. Szerintem ugyanazt el tudjuk mi is érni, amit Svájcban sikerült elérni. Gracias, presidente. Ayala Senderos. Me uno al agradecimiento y felicitaciones. Köszönöm szépen. Csatlakozom azokhoz, akik gratuláltak, Taylor méltatták őt, nagyon jó munkát végzett, és örülök annak is, hogy ilyen sok területen sikerült kompromisszumot kidolgozni. Nos, szerintem mindenképpen különbséget kell tenni a gyermekes családok és a többi utasok között. Ugye a gyermek, a gyerekkocsis eh, családok számára gondot jelent a, a közlekedés és nagyon fontos az is, hogy a gyerekek számára ne legyen negatív élmény az, hogy, hogy repülőn utaznak, illetve a szüleik számára sem. Tehát fontos az is, hogy a gyerekesek is élvezzék az utazást, illetve ne legyen gond az utazásra a csökkent mozgásképességűeknek sem. Nos, 141-es, 143-as módosítás. Ezeket Taylor úr nem támogatja. Ezek az én indítványaim. Nos, a 141-ben nagyon fontos az kihangsúlyozni, hogy rendkívül sok panasz érkezik az utasoktól, gyakorlatilag fizikailag bántalmazzák sokszor ezeket az utasokat, ezért érkezik ez a sok panasz. És nem elszigetelt esetekről van szó, hangsúlyozom. A légitársaságok a másik téma a légitársaságok pedig nagyon sokszor korlátozzák a reptéri vásárlásokat, nem tudom, hogy ennek mi legyen a sorsa ennek a módosításnak. Még egy dologról szeretnék beszélni. Ez a kártalanítások kérdése. Szerintem ezt lehet már frissíteni, már most is, tehát modernizálni a kárpótlás mértékét, mielőtt még megtörténne az új szabályzat elfogadása. Nos, nagyon sok amerikai társaság az overbooking eh, helyzetét, az overbooking problémáját eh, sikerült, sikeresen megoldotta, tehát megfelelően eh, kártalanítják az utasokat, az utasok tudják előre, hogy hogyan, hogyan történik a kártalanítás, egyfajta lottó rendszer szerint kapják meg egyébként a, a jegyet, tehát a foglalást az utas utasok. Jó lenne, hogyha itt is világos körülményeket teremtenék, ezt is meg kell még vizsgálni. Köszönöm szépen, Szaszoli úr, ügyrendi kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arra szeretem volna utalni, hogy Kramer úr is mondta, hogy meg kéne vizsgálni a kártalanítás kérdését, és elnök úr módosítását a 157-es ről fogunk majd szavazni, és a 157-es ben pontosan arról van szó, hogy nem szabad csökkenteni a, a kártalanítást, és szerintem, hogyha, eh, hogy ezt mindenképpen el kell mondanom a eh, szocialista frakció nevében, hogy ez ne legyen félreértés. Köszönöm. You're talking about the fact that the rail arról beszélnek, hogy most már itt órák óta vitázunk a légi közlekedésről, de hogy a más módokat is figyelembe kellene venni. Jó, ez így is lesz. De akkor most zárjuk le ezt a témát. Köszönjük a munkát Taylor úrnak, de én magam is szeretnék két dolgot elmondani. A K módosító, illetve a K kompromisszumos módosító nem hiszem, hogy lefedi az én 157-esemet. Tehát érkeznek a beérkező utasok, nem tudom, hogy ők ugyanazokban a jogokban részesülnek-e, mint a kilépő utasok. történik akkor, hogyha valakinek mondjuk nem érkezik meg a csomagja, csak vár a szalagnál, és vár, és vár, ugyanis a légitárságokra azért eléggé nagy nyomás hárul, hogy minél gyorsabban bevigyék a csomagokat, és hogy aztán indulhassanak a repülők, és átszálláskor ugye kiteszik ezeket a podgyászokat, és ezeknek át kell kerülniük a másik repülőre, tehát nem biztos, hogy mindig időben odaérnek a csomagok. Tehát az érkező utasok ugye megkapják-e ugyanazokat a jogokat, mint az induló utasok, és az én 15-ös módosítom, Pirken úr módosítóját erősíti meg. Egyébként nagyon fontos, hogy a végrehajtás is megvalósuljon, mert hogyha a végrehajtó szervek nem biztosítják a végrehajtást, akkor sem értelme szabályokat alkotni. Úgyhogy tényleg a végrehajtó szerveket kell ostoroznunk, hogy végezzék el a munkájukat, mert nem végzik el a munkájukat. Nagyon sok problémám volt például a KLM-mel, és akkor én a brit végrehajtó szervvel vettem fel a kapcsolatot, hogy ők nézik meg, hogy mi volt a KLM-mel, de ők azt mondták, hogy force majeure volt, és hogy nem tehetnek semmit. Úgyhogy nagyon sok esetben a végrehajtó szervek nem tesznek semmit, két-három-négy szereplő is benne van egy panasz rendezésében, és végül nem történik semmi. Úgyhogy a végrehajtó szerveknek igenis el kell végezniük azt a munkát, amit rájuk hárítottunk, és hát azt tudom elmondani, hogy szánalmasan teljesítenek a végrehajtó szervek, többek között a nálunk a brit CIA. Akkor most a bizottságnak adok szót Jéger asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg először is, hogy még egyszer köszönetet mondjak én is Taylor úrnak, a jelentéstevőnek, illetve a sedóknak is. Tehát gratulálok az előadónak. Nagyon jó volt az együttműködés az önök előadója és az Európai Bizottság között, és nagy öröm mindannyiunk számára, hogy ugyanazokat a célokat szeretnénk elérni. Ami a rendeleteket illeti, mindannyiunknak az a célja, hogy jobb és hozzáférhetőbb információt tudjunk biztosítani az utasok számára, illetve hogy a rendelet konkrétabb végrehajtását biztosítani tudjuk. Szeretném elmondani a bizottság részéről, hogy a bizottság alapvetően mind a 13 kompromisszumos módosított támogatni tudja, amik ugye Taylor úr kompromisszumai. Ami a kompenzációt illeti, a későn érkező csomag esetében az a K kompromisszum, az a tény, hogy, hogy időarányosan vegyük figyelembe azt a kárt, amit elszenved az utas, ez nem áll harmóniában a Montreali egyezménnyel, úgyhogy ezt nem tudjuk elfogadni, de jó irányba halad a K kompromisszum. Reméljük, hogy pozitív lesz a szavazás holnap. Ami a különböző utas jogi kampányokra vonatkozik, Kuneve asszony is utalt erre, ezzel egyetértünk. A különböző smartphonos applikációkat pedig most vizsgálja a bizottság, hogy ezeket hogy lehetne jobban felhasználni. Nem szeretném húzni az időt, csak annyit szeretnék elmondani, hogy úgy tűnik, hogy a bizottság vélemény alapvetően megegyezik az önök előadójának a véleményével. Jelenleg egyébként a 261-es felülvizsgálatával kapcsolatban hatástanulmányt végzünk, és van egy, köz, egy nyilvános konzultációnk is, ami még most folyamatban van. Reméljük, hogy Taylor úr jelentését is megfelelőképpen figyelembe tudjuk majd venni a hatástanulmány kidolgozásában. A 261-es felülvizsgálatát a a szervezett utakra vonatkozó szöveg felülvizsgálatával párhuzamosan kell elvégezni. Egyébként az 1008-2008-as utasokról szóló szöveg jelenlegi felülvizsgálatát is végezzünk. Ami pedig a 1107-est illeti a csökkent mozgásképességű és fogyatékossággal élő személyek utazásával kapcsolatban, ezt szintén vizsgáljuk, és 2012 tavaszára várható a következő szöveg, és reméljük, hogy ez a londoni paralimpiai játékokig elfogadásra is kerül, és megfelelőképpen fog működni. Úgyhogy várjuk a pozitív szavazási eredményeket holnap, és nyitottak vagyunk, hogy együtt működjünk ezen a minden polgár számára nagyon fontos témán. Köszönöm szépen, Taylor úr! Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek köszönöm a támogatást és a kedves szavakat. Néhány szót szeretnék még igen gyorsan elmondani. H kompromisszum. Hát a H kompromisszum valóban nagy kihívás lesz. Nem tudom, hogy hogyan fogunk tudni ezzel kapcsolatban megegyezni természetesen mindenki számára egyértelmű, hogy PRM-nek számítanak a gyermekkel utazó családok. Ez mindannyiunk számára rendkívül fontos, és nyilván ők segítségre szorulnak. Ami az információhoz való, hozzáférést illeti, gondolom, hogy egyértelműen kiderül a jelentésből, hogy mi Javítani szeretnénk az információhoz való hozzáférést, a websájtra is ki kell tenni ezeket az információkat, aztán a smartphone-os applikációkat megfelelőképpen kell használni. Több tagállamban vannak most ezzel kapcsolatos kampányok, és nem csak a légitársaságok, hanem a végrehajtó szervek is kötelezettek arra, hogy információt és támogatást nyújtsanak. Természetesen voltak olyan utasok, akik ott ragadtak, mondjuk Észtországban egy behavazott reptéren, és akkor nem tudtak hatékonyan tovább utazni. Nyilván az is előfordult már, hogy problémába ütközött egy vak személy, hogy felvihesse a vakvezető kutyáját a gépre, vagy pedig, hogy egy kerekes széket hogyan lehet elszállítani. Hát elég sok panasz érkezik ezekben a ilyen esetekről és ilyen problémákról, és mindenki szeretné, hogyha a panaszait gyorsabban kezelnék. Amennyiben a bizottság egyetért velünk, és tovább viszi ezt a kérdést, akkor már sikeres és értelmes volt a mi munkánk. Köszönöm, ebben az esetben elmondhatjuk, hogy a csoda egy kicsit még várat magára, de azért reméljük, hogy bekövetkezik a csoda. A szavazásra egyébként holnap kerül sor, és a plenáris szavazás pedig márciusban lesz a holnapi szavazáshoz mindenkinek szüksége lesz a szavazó kártyájára. A következő napirendi pont a tentés napirendi pont, Kumocákosz és Ertug urak a jelentéstevőink, itt most első vita lesz ezzel a témával kapcsolatban a szakbizottság tagjainak. Azt szeretném elmondani, hogy itt ugye két előadónk van, tehát társelőadók, de egy szöveget dolgoztak ki, tehát senki ne higgye azt, hogy két szöveggel kell dolgoznunk. Két előadónk van, akik egy közös szöveget dolgoztak ki. Kumucakos úr fog először hozzászólni, és utána pedig Ertug úr, így mindenkinek megvan a megfelelő lehetősége, hogy hozzászóljon, nem vagyok elfogult senki iránt. Először is Kumucakos úr. Köszönöm szépen, e, elnézést mondja az elnök, és visszaveszi a szót. Any subsequent meetings to the last discussion can be held outside. Kérném, hogy akinek magánbeszélgetése van, az menjen ki a folyosóra, és akkor a társ jelentéstevők prezentációját fogjuk most meghallgatni. Kumucákos úr parancsoljon! Elnök úr, köszönöm szépen, mint ahogy ön is elmondta, első formális vitára kerül most sor a TEN rendszerekről szóló múlt év októberi bizottsági javaslatról. Azt hiszem, hogy ezt nem kell elmondanom, hogy mennyire fontos ez a téma, és azt se kell elmondanom, hogy mennyire nehéz az a munka, ami ránk vár, ezt mindenki tudja. Azzal szeretném kezdeni, hogy a TEN hálózatokat egy nagyobb politikai képbe és perspektívába fogom elhelyezni. Az Európai Unió rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, még sohasem volt ilyen gazdasági válság. Voltak olyan jó hírek, amelyek azt mutatják, hogy Európa nyertes lehet, mert képes arra, hogy környezetbarát és megfelelő fejlődést valósítson meg. Nagyon fontos, hogy ezt a kontextust lehetőségnek és beruházási lehetőségnek tekintsük a közlekedés munkahelyeket teremt és gazdasági fejlődést hoz létre. A TEN projektnek mindenképpen a fenntartható közlekedés alapkövének kell lennie, de ez nem csak gazdasági kezdeményezés, hanem ez politikai kihívás is az Európai Unió számára, az Európai Parlament számára pedig különösképpen. 2012 nagyon nehéz év lesz, és én meg vagyok róla győződve, hogy itt az Európai Parlamentben a célok elérésének motorjává kell válnunk. Akkor most nézzük, hogy milyen munkamódszert fogunk alkalmazni. Mint ahogy az elnök is elmondta, a TEN guideline szóló szöveget társ jelentéstevőként ketten dolgozzuk ki, Ertug úr és jó magam tehát egy közös megegyezés alapján elkészített dokumentum születik. Minden héten találkozunk, tehát rendszeresek a párbeszédeink, nem csak egymás között, hanem a bizottsággal is és más érintett felekkel is. Megpróbálunk mindenkivel a lehetőleg szélesebb körben beszélni. Barantika, Kramer, Zile, Koklicek, kollégák az árnyékjelentéstevők, és velük is megpróbálunk majd együttműködni a szöveg elkészítésének folyamatában. A véleményeket az ENVI, a REGI és az IMCO dolgozza ki, ott is szeretnénk majd együttműködni a vélemények kidolgozóival. És azt is szeretném még elmondani, elnök úr, hogy nagyon szoros együttműködésben gondol, dolgozunk majd a Connecting Europe Facility jelentés elkészítésével, elkészítőivel is. A TEN koridorokról, folyosókról, a metodológiáról is beszélnünk kell, és reméljük, hogy a május 8-i ülés megvalósul majd a tenes koordinátorok között. Kalász biztos úr eljön majd erre a közmeghallgatásra, és ő lesz az, aki a nyitó beszédet mondja majd ezen a nyilvános meghallgatáson. A jelentéstervezetet május végére szeretnénk elkészíteni, utána júniusban ezt megvitatjuk, valamikor az ősszel itt a Tranban fogunk róla szavazni, és akkor reméljük, hogy ennek az évnek a végén vagy a következő év elején a plenáris szavazásra is sor kerülhet majd. Akkor most nézzük, hogy miről is fog szólni ez a szöveg, és hogy miről szól a bizottsági rendelet ami a TENT illeti egyelőre nem működik európai hálózat, csak a nemzet napi hálózatok puzzle működik itt Európában, amelyek nem mindig összekapcsolhatóak, tehát a kapcsolatokat meg kell erősíteni. Itt tulajdonképpen eddig csak nemzeti kívánságlisták készültek el, és a kormányok csak nemzeti szinten gondolkodtak, de nekünk az Európai Parlamentnek európai szinten kell gondolkodnunk. Tehát ezt a hátteret kell figyelembe venni, és ebből a tekintetben Ertugur is és én is nagyon üdvözöljük a bizottság kezdeményezését. Természetesen javítani mindig lehet, és kell is, több ambícióra van szükségünk, és sok esetben sokkal reálisabbnak és pragmatikusabbnak kell lennünk. A bizottság javaslata egyébként ígéretes munka alap. A bizottság megpróbálja a jelenlegi problémákat és hiányosságokat orvosolni. Jelentéstevőként általánosságban egyetértünk a bizottság megközelítésével a legfontosabb témákban. Először is a átfogó törzshálózat kialakítása, a megfelelő metódusok kialakítása, a tagállami szigorú prioritások alkalmazása helyett. Tehát erős és egyértelmű prioritást kell felállítani a projektek között, a szűk keresztmetszeteket, a határokon átnyúló kapcsolatok hiányát meg kell szüntetnünk, és európai szintű hozzáadott értéket kell létrehoznunk. Tehát jobb kapcsolatra van szükség a repülés, repülőterek és a vasúti közlekedés, illetve a kikötők és a vasúti közlekedés között, és mindenképpen fenntartható vasúti közlekedést kell megvalósítanunk, összekapcsolva a repterekkel és a légi kikötőkkel. A repterekkel és a kikötőkkel. Jobb együttműködésre, jobb koherenciára van szükségünk, és a megfelelő finanszírozást is biztosítanunk kell. Itt az európai koordinátorok szerepe rendkívül fontos. Némi kép, azért még tisztázni és fejleszteni kellene ezt a rendszert. Ami a koordinációs és menedzsment eszközöket illeti, a bizottság által javasolt eszközöket tudjuk támogatni, de a folyosók szintjén úgy gondoljuk, hogy inkább a guideline-okon belül, mint a SZEF-en belül kellene gondolkodnunk, mint ahogy az jelenleg történik. Ami a kondicionalitást illeti, ezzel egyetértünk. Alapvetően szigorúbb feltételeket kellene alkalmazni, és a use it or lose it megközelítést is támogatni tudjuk. Ami a határidőket illeti, gondolom, hogy mindenki tudja, hogy két határidő van a bizottsági javaslatban, 2000 2013 és 2015. Mindennyian tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok tagállam, illetve sok kolléga több mozgásteret kérne a határidők tekintetében. Ami a rendelet megközelítéseit illeti, mi támogatjuk a bizottság megközelítését, és támogatjuk azt, hogy rendelet jöjjön létre, és nem pedig egy gyengébb joganyag, mint például egy határozat, úgyhogy mi támogatjuk azt, hogy rendelet legyen ez a megszületendő szöveg. Tehát általánosságban pozitív a megközelítésünk, támogatjuk a bizottság javaslatát. Némi finom hangolásra lesz még szükség, módosításokat mi is ki fogunk dolgozni. számomra teljesen egyértelmű, hogy az elkövetkező hónapokban nagyon sok különböző indítvány, javaslat, vélemény fog majd felmerülni. Nincsenek illúzióim, hogy mindannyian egyet fogunk érteni, és tudom, hogy lesznek problémák, amiket meg kell majd oldanunk, de hát természetesen nyitottak vagyunk a munkára. Én most elmondtam az alapvető véleményünket, és a konkrét problémákról majd a kollégám fog beszámolni. Köszönöm szépen, Ertug úr, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Kamucakusz úrnak is, hiszen ő a nehéz részeket említette rögtön a munkánkból, de először is köszönöm a bizottságnak a beadványt, amit a munkánkhoz készített, és azt hiszem, hogy nagyon sok, sokat ígérő alap kiinduló pont van benne, de először talán akkor adnék egy áttekintést arról, hogy hogyan tartanánk mi kívánatosnak a közlekedési hálózat fejlesztését. 2000-től 2008-ig először is 7%-kal emelkedett a közlekedési kapacitás, és ennek ökológiai, gazdasági és szociális költségeit is növelte. Tehát nekünk a közlekedési területen gyakorlatilag 25%-át az EU e, CO2 kibocsátásának a közlekedés területén hozzuk létre. És öregszik a társadalmunk, nő az olaj ára általánosságban, tehát látjuk, hogy gyakorlatilag egy a belső piac is egyre tovább integrálódik. Tehát ezek a keretek. És akkor talán néhány szám. 4,5 millió kilométer hosszú úttal rendelkezünk, 2 millió sín és majdnem 60 millió kilométer hajózható útunk van, és ezt azért is mondom el, mert hiszen nagyon fontos éppen ezért, hogy megteremtsük a transzeurópai közlekedési hálózatot, hiszen rengeteg régió és rengeteg terület van, amelyet rá kellene kötni erre a hálózatra. A tagállamok véleményem szerint egy kicsit inkább európaiban kellene, hogy gondolkozzanak, és nem annyira tagállami szinten kellene, hogy cselekedjenek. És e, talán hadd mondjam el azt, amit Komocakosz kolléga is már kiemelt, és én is támogatok. Ugyanis e, először is a fő hálózat, és e, azt gondoljuk, hogy a mellékhálózatra bontás, ez ezzel egyetértünk. Azt gondoljuk, hogy rendeleti rendeletben kellene gondolkoznunk, és nem annyira irányelvben, hiszen végső soron ez az, ami a legjobban a jövőbeli céloknak megfelel. A use it or lose it elvet egyébként szintén közösen mindketten támogatjuk. Van egy olyan pont, ami rendkívül fontos, és a az Európai Bizottság teljes javaslata ezzel alapul, ez pedig a módszertan kedves kollégák, a módszertant egyébként támogatjuk, de azért mindenki számára objektívnek és világosnak kell lennie, és erre majd mindjárt rá fogok térni, hogy ezt mi hogyan tudjuk elképzelni. Az én frakcióm részéről egyébként mi a bizottság kiindulási alapját támogatjuk, mégpedig azt, hogy a bizottság a multimodalitást szeretné a középpontba helyezni, és gyakorlatilag a szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni Egyébként ez lenne pontosan az, ami az Európai Unión belül hiányzó eh, tag eh, összekötetéseket eh, pótolnunk kell, létre kell hoznunk, és erre utalnunk kell, hogy a határon átnyúló csatlakozásokat össze kell kapcsolni jobban a jövőben, mint ahogy ez jelen pillanatban történt. Komocakusz kolléga egyébként már helyesen megemlítette, hogy a következő hetekben, hónapokban mennyi vitát kell majd, hogy lefolytassunk ebben a témában, majd még szeretnék ezekre is rátérni. És a módszertan tekintetében nagyon-nagyon fontos, kedves kollégák, és ezt az eddigi eszmecseréből is már megtapasztalhattuk, hogy több átláthatóságra és több információra van szükségünk. És ez nem csak ránk érvényes, és nem csak kollégáinkra az Európai Parlamentben, hanem a nemzeti parlamentekben is ez így van. A nemzeti parlamentekben dolgozó kollégákkal egyeztetnünk kell, és őnekik is e, eszmecserét kell folytatni, és ezért sokkal több információra és átláthatóságra van szükségünk. Tehát ezt nem kerülhetjük ki, meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan szeretnénk a jövőben az infrastruktúrális követelményekkel eljárni, hiszen ebben a papírban szerepel, hogy technikai elvárások is vannak, és más eljárások is, de hogy ezeket hogyan kívánjuk súlyozni, ez egy nagyon fontos kérdés lesz majd a teljes törvényhozás vonatkozásában. Van egy másik fontos pont, ami valószínűleg önöknek is feltűnt, amit majd meg kell vitatnunk, mégpedig az, hogy a fő ági hálózatok a, nem tartalmazak nem tudom, az áruszállítási koridorokat és ez pedig nagyon fontos lenne, hogy az a munka, amit két éve végrehajtottunk, helyes volt, tehát itt az áruszállítási, teherszállítási koridorokat be kell helyezni a főhálózatba, és ez nagyon fontos, erről még be, majd beszélnünk kell. Egy másik dolog, hogy el kell tudni magyarázni azt, hogy végső soron a koordinátoroknak mi lesz a feladata és hogy a koridor platformokat hogyan kell majd kialakítani, és ezek hogyan működjenek majd. Itt rengeteg részletkérdést kell majd megvitatni, főként a nemzeti parlamentek keretein belül is, hiszen az ő véleményük szerint itt rögtön a szubszidiaritás eh, kérdése kerül előtérbe, és hogy az Európai Unió emiatt túlzottan az ő kompetenciájukba bele nyúlik, e, és éppen ezért nekünk nagyon fontos ezt jól elmagyarázni, átláthatóvá tenni, hogy félreértéseket, amelyek eddig előfordultak, ki, tudjunk, ki tudjuk küszöbölni. Arról is beszélnünk kell majd, hogy hogyan kívánunk különböző új projektekkel bánni, hiszen Lesznek ilyenek a kollégák részéről, a különböző régiókból is, és ezek tartalmazni fogják azt a módszertant, amit a bizottság javasolt, és hogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogy kívánunk ezekkel a projektekkel a jövőben bánni, hiszen ezek is bekerülnek majd ezekbe a csomagokba, és ezekkel, tud, ezekre tudnunk kell válaszokat adnunk. És talán a legfontosabb kérdéskör, az pedig hát a finanszírozás természetesen. Kedves kollégák, én azt gondolom, hogy különleges helyzettel állunk szemben, mégpedig, hogy a jelentés tevő kollégáinkkal, a Connecting European Facility kollégákkal is beszélnünk kell, hiszen a bizottság javaslatában 31,7 milliárd euró szerepel, és ennek nagy része a kohéziós alapokból származna, és én ezt meg is tudom érteni, hogy a kollégáink a klasszikus kohéziós országokból nyilván ezt agályosnak tartják, és ezeket az agályokat nekünk is figyelembe kell vennünk, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a többi szakbizottsággal, akiket szintén érint ez a kérdés, egyeztessünk. Annak érdekében, hogy az Európai Parlament erőteljes véleményét tudjuk megfogalmazni, és ezt a későbbiekben majd erőteljesen tudjuk a tanácsal szemben, vagy tanácsra való folytatott tárgyalásokban is képviselni. Akkor most itt gyakorlatilag ezt abba is hagynám, de a jövő hónapokban nagyon sok részletkérdésről fogunk még majd beszélni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Ertug úr. Az árnyék jelentéstevő következnek először Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy pozitívan értékeljük a bizottság javaslatát. Azért mondom ezt, mert világosan elemzi a jelenlegi problémákat, ugye már a 80-as évek óta jelentkeznek ugyanazok a problémák. Sokszor a tagállamok nincsenek megfelelően összekötve, nem megfelelő az átláthatóság, fragmentált a hálózat, a normák eltérnek, nagyon sok tehát így a szűk keresztmetszet tehát el tudunk, egyet tudunk azzal érteni, hogy milyen problémákat kell kezelni, és egyet értünk a módszerrel is, hogy ezt a fragmentálódást hogyan kell kezelni. Sürgősen tehát egy koherens és átlátható stratégiát kell kialakítani, és meg kell azt oldani, hogy a tagállamok egymás közt, illetve a harmadik államok is megfelelően össze legyenek kötve. És nagyon fontosnak tartom az is, hogy azt is, hogy jelenleg a, a jelenleg hatályos normákat kell használni, hiszen nem nulláról indulunk. A tagállamokkal való együttműködésre van szükség, hogy megfelelő legyen a projekteken belül is az együttműködés, a beruházások fázisában, illetve a fejlesztési fázisban. És nagyon fontos, hogy ebben a regionális és lokális hatóságok, helyi hatóságok is szerepet játszanak, hiszen sokszor ilyen szinteken dől el és történik meg a, a végrehajtás. Nos, a kollégák is utaltak arra, hogy rendeletre van szükség. Prioritásokat kell felállítani, ahogy ez a dokumentumban is szerepel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy arra is figyelni kéne, hogy milyen indikátorokat használunk a kritériumok definiálásánál, illetve az eredményeket milyen módon fogjuk majd ö, elemezni. És az előttem szólók utaltak arra, hogy a finanszírozással kapcsolatban is ö, mindenképpen úgy kell dolgoznunk, hogy a Connecting Europe-ra figyeljünk. Tehát a két dokumentumot gyakorlatilag párhuzamosan ö, kell kezelni. Világos célokat kell kitőznünk magunk elé világos pályázati kritériumokat, feltételeket. Világosan kell definiálni, hogy pontosan mit értünk a helyi, illetve a regionális, az európai hálózatokon. Úgy véljük, hogy stratégiai szempontból helyes a munkamódszer. Úgy véljük, és ez az utolsó, amit mondani szeretnék. Úgy véljük tehát, hogy Európa akkor lesz versenyképes, hogyha a jelenlegi problémáink megoldásába tudunk befektetni. Így lehetünk csak versenyképesek. Nagyon fontos, hogy kockáztassunk, annak ellenére, hogy válság van, illetve mindenképpen be kell fektetni ezen infrastruktúrák fejlesztésébe. Ezzel azt gondolom, hogy megfelelően megálljuk majd a helyünket a globalizálódó világban. Egyébként nem, az, nem a különböző tagállamok vannak versenyhelyzetben, nem ők jelentik a, fenyegetet, a fenyegetést, hanem azok Európán kívülről érkeznek. Egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak, aki ugye a javaslatot kidolgozta. Az első kérdésem az, hogy önök szerint a koordinátorok, önök a koordinátoroknak milyen szerepet szánnak. A második pedig, milyen kockázatokat délnek felfedezni, milyen kockázatokra gondolnak, hogyha milyen kockázatok állhatnak elő, hogyha jelenlegi formájában fogadják el a tagállamok a javaslatot. Illetve mik az elképzeléseik a jövőbeni projektek kidolgozására. Köszönöm. Zila úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a szélső baloldalon ülök, de észrevett. Thank you very much. Uh, I think, uh, well, in general, ECR... Nos, köszönöm szépen. Az ECR álláspontja, bár azért beszivárogtak hozzánk a nemzeti érdekek is, tehát az ECR véleménye az, hogy támogatjuk a bizottsági javaslatot, és nagyvonalakban szeretném felvezetni, miről is van szó. Nagyon fontosnak tartom én is, hogy rendelet maradjon ez, ne határozat. Fontos, hisze, azért fontos ez, hogy a különböző vállalatok számára ez jogilag kötelező érvényű legyen. És fontosnak tartom az is, hogy azt is, hogy a vasúti projekteket folyosóként kezeljük. Aztán koordinátorok szerepe, Nos, a parlamentnek el kell gondolkodni azon, hogy valóban ebbe az irányba mozduljunk el, tehát folyosóként kell -e fölfogni ezt a hálózatot. Nos, itt egy kettős megközelítésről van szó, sőt, hármas megközelítésről. Van egy hálózat, illetve a hálózatnak is van egy folyosói, folyosó vetülete. És az új tagállamok szempontjából ugye nem egyszerű ez a kérdés, de a kohéziós alapok felhasználása, a Connecting Europe felhasználásához, hát azt gondolom, hogy ez ugyan problémás megközelítés, de ez az egyetlen módja annak, hogy előre jussunk. Egyébként semmilyen projekt nem valósulna meg az elkövetkezendő pénzügyi tervezési időszakban. Van néhány aggályom is, komoly aggályom. Ha nézzük a tanács munkacsoportjainak munkáját, ezt követjük, akkor ők a folyosókról úgy, nem folyosókban gondolkodnak, hanem törzshálózati projektekben, és hogyha ez így marad, akkor elfelejt, el is felejthetjük a bizottság javaslatában azt a térképet, Nos, tehát projekteket is, projektekről is beszélünk, folyosókról is beszélünk. És kérdés az is, hogy a törzshálózati projekteket bekapcsoljuk-e egy nagyobb hálózatba, például egy észak-déli hálózatba. A hetes cikkben az olvasható, hogy a közlekedést úgy lehet fejleszteni csak, hogyha ez valódi európai értéket jelent. Tehát az európai tagállamok érdekeit szolgálja például. Egyébként vannak olyan országok is, amik nem számítanak szomszédos országok, országnak. Oroszország például aggódik ez ügyben, hiszen rá nem vonatkozik ilyen egyezmény, Tehát aggódom, hogy a dolgok nem irányba mozdulnak el, mint ahogy azt mi szeretnénk. Gondolok például az orosz vonatra is. Nos, a tanács egészen máshogy gondolkozik arról, hogy a Connecting Europe-ot ezzel, hogyan le, ez, a mi témánkkal hozzan lehet együtt kezelni, hiszen ebben a vélemény, ebben az elképzelésben a balti térség gyakorlatilag üres lenne. Észak-Nyugat-Európa össze lenne kötve Moszkvával és Szentpétervárral például. Aztán azt, azt se felejtsük el, hogy néha különböznek az elképzelések a megvalósult tervektől, de hogyha a, de arra se, azt se felejtsük el, hogy, hogy az oroszok által rendezett kiállításon milyen térképek szerepeltek. De azt gondolom, az a legfontosabb, hogy az európai adófizetők pénzéből dolgozunk, és az európai adófizetők érdekét azt szolgálja, hogyha erősítjük a közlekedési összekötetéseket, nem gyengítjük azokat. Köszönöm szépen, következik. Igen, a bizottság tervezete nagyszerű, hogy leírja a problémákat, de abban viszont nagyon rossz, ahogy elemzi őket. És hogyha 20 éve dolgozom egy európai hálózaton, és még mindig szinte semmit nem értem el, tehát egy ilyen patchwork szőnyegünk van, tele van lyukakkal, pont ott, ahol a határok vannak. Az egész európai projekt gyakorlatilag rosszul sikerült, és hát ennek az elemzése is rossz. Persze, hogy a pénzen is múlik ez, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez egy hibás dolog, hogyha Párizs és Pozsony köz, konnekcióban dolgozunk és gondolkozunk, hiszen a tagállamok azt gondolják, hogy itt van egy milliárd vagy két milliárd, van európai pénz, vagy a Berlin, Nürnberg, az akkor is kiépítésre került volna, vagy Stuttgart, Ulm, hogyha nem lenne tagja az Európai Uniónak Németország. De most akkor vegyünk két példát, például Freiburg és Kolmár között a, még a vérmacht e, robbantotta föl a régi vashidat a második világháborúban, de hát már jó a néhány éve vége a második világháborúnak, még mindig nem építették ki, vagy Berlin és Wroclaw között e, a 30-as években e, kevesebb e, időszakra volt szükség, most 6 órára van szükség, mert valahány kilométeren állítólag hiányzik az, a villamosításra a pénz vagy Messzinába vezető út, hídak és egyéb más is említhetnék, tehát itt pénzt gyakorlatilag kidobunk az ablakon, anélkül, hogy értelme lenne, és ezen nem változtat ez a terv sem. Tehát éppen ezért először alaposabban kell elemeznünk. Van a 2020-as cél azt mondtuk, hogy a 30%-ban részesedik a közlekedés a CO2 emisszióban, és ez nagyon rossz, rosszabb lett a helyzet, mint korábban, hiszen a célunk az volt, hogy 24%-kal csökkentjük, és ennek ellenére növekedett, tehát gyakorlatilag a közlekedés eh, annak ellenére hatott, hogy nekünk ilyen céljaink voltak. Talán nem említsek egy számot. 94-ben 40 millió, e, milliárd eurót 40 milliárd eurót fektettek be a vasútba, és ennek ellenére most 20%-kal kevesebb utas van, és gyakorlatilag akkor most meg vagyunk örülve, hogy milliárdokat fektetünk egy területbe, és az utasszámok csökkennek, és pont ahol a sikerek vannak, például az 50 kilométernél rövidebb útszakaszokon utaznak a vasúti utasok 90%-a, tehát pont oda kellene pénzbe fektetni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy világos nemzeti szinten nem nagy érdek fűződik ahhoz, hogy, hogy a német-francia határig képítsék Freiburgtól, illetve Kolmártól is szintén a határig. Nem fűződik nagy érdek ahhoz, hogy ezt képítsék, de akkor nekünk pontosan európai szemszögből kell ezt priorizálni, és akkor nem elég hogy azt mondjuk, hogy fölemeljük 20 30%-ra a határon átnyúló projektek szerepét, hanem azt mondjuk, hogy itt képződik európai többletérték, tehát azok a területek, ahol 20 kilométerre vannak mondjuk egy 30-ra a határtól, azokat 50%-ban kofinanszírozzuk, és ezzel egy sokkal nagyobb európai hatást érünk el. Ugyanis, hogyha ezt tovább folytatjuk, ahogy eddig, akkor a tagállamok azokat a szakaszokat fogják képíteni, amelyek nekik nemzeti állami szempontból fontosak, és az európai szempont nem fog szerepet játszani. A zaj és egyéb más dolgok eh, Szeretnék persze rövid lenni most itt, de Hadd mondjam el azt, hogyha nem sikerül a prioritásokat máshogy súlyozni, tehát az európai többletértéket fölé helyezni a dolgoknak, akkor megint kudarcot vallunk, és 6-7 év után meg fogjuk állapítani az értékelésnél, hogy a pán-európai hálózatok nem túl sokat hoztak a konyhára. Köszönöm. Kolicsek úr következik, mondja az elnök. poznámek. Köszönöm szépen. Volna néhány megjegyzésem. Balti kollégám különösképpen utalt az észak téli dimenzióra, de nálunk a csaköztársaságban a nyugat-keleti dimenzió szintén nagyon fontos, úgyhogy nekem nem tetszik, amit a kolléga az imént elmondott. A németek szeretnék befejezni a drezdai gyorsvasutat. Számukra nem nagyon fontos, hogy a Csehköztársaság most ott van-e vagy sem, ők nagyon jól ki tudják építeni a vasutaikat a cseh köztársaság megkerülésével is. És szerintem az intermodalitás sem kerül megfelelően alkalmazásra. A Benelux államoknál, a Rajna vidéken és Észak-Franciaországban nagyon sok belső hajózható útvonal van, folyók, csatornák, és ugyane az igaz lehetne a Duna régiójára és a közép-európai régióra, de ott valamiért mégsem használják ki a Dunát, mint vízi szállítási útvonalat. Hogyha megnézzük a gyors vasutakat, akkor azt látjuk, hogy eléggé furcsa a rendszer. Van egy Berlinből északra, Berlinből keletre induló vonal, és van egy München felé induló vonal, és ez valószínűleg Budapesten ér majd véget, és hogyha megnézzük az egész térképet, akkor van a térképen egy fekete lyuk, ami a cseh köztársaság, vagyis minket elkerül minden gyorsvasút vonal. Jó lenne, hogyha legalább a fővárosokat és a nagyvárosokat összekötnék ezek a gyorsvasútvonalak, és természetesen az intermodális folyosókat is figyelembe kell venni, nem egymástól független közlekedési utakat kell kidolgozni. A Connecting Europe Facility nagyon fontos, a TNT e nagyon fontos, de nem csak ezek a lehetőségek vannak. Vannak a regionális együttműködések is. A regionális együttműködés véleményem szerint kulcsfontosságú, különösen olyan infrastruktúrák szempontjából, amelyek nem tartoznak a TEN-T e hálózathoz, és nem tagjai a nagyobb folyosóknak. De ezek az infrastruktúrák is fontosak, mert ezek is nagyon sok esetben határokon átnyúló kapcsolatokat biztosítanak. Tehát ez is nagyon fontos lesz, és igazából ezek fogják eldönteni, hogy valóban összekapcsolódik -e Európa vagy sem. Még 14-en szeretnének hozzászólni, 14-en vannak a listámon, és azért szeretném mondani a kollégáknak, hogy lesz még majd lehetőség, hogy erről a témáról vitázzunk, valószínűleg meghallgatás is lesz úgyhogy mindenki két percet kap, és mindenkit arra kérnék, hogy legyen fegyelmezett. Nagyon jó lenne, hogyha ez megvalósulna. Ez a már minden elhangzott, de mindent még nem mondott el mindenki elv itt a parlamentben szerintem nem annyira üdvözlendő, úgyhogy kérném, hogy ne ismételjék meg, amit a kollégák már elmondtak. Tehát mindenki két percet kap. Mátyő Gross. Igen, ez a téma nagyon komplex, és az időpont pedig nem kedvező. Azt gondolom, hogy a tapasztalatok a múltban eh, talán nem annyira pessimistán értékelendőek, mint ahogy Kramer úr ezt eh, értékelte, de hát azért persze nem is annyira rózsásak. Én azért talán nem ennyire negatívan kezelném, mert különben túlzottan sok érvet adnánk a, a tanácsnak, én az Euró, trans európai eh, hálózatokra utalnék, és azt mondanám, hogy erre a pénzre nincs szükségük, hiszen eddig nem túlzottan sok hasznos dolgot csináltak vele, és a jövőben viszont erre sokkal jobb helyeken lenne szükség. Tehát egész egyszerűen eh, azt gondolom, hogy a CEF-fel közösen kell ezt végrehajtani. Kettő, a számokat figyelembe kell venni, és harmadszor pedig súlyponti témákra kell, és csekély számú súlyponti témára kell koncentrálni. Azt gondolom, hogy itt senki sem fog ebbe belehalni, de azt gondolom, hogy a világnak bebizonyít tanánk azt, hogy gazdasági tényezőként kezeljük a közlekedést, és hogy ezzel európai koherenciát teremtünk. A másik pedig, hogy a környezetvédelmi szempontot is figyelembe vesszük, és a transport területébe befektetünk, és azt gondolom, hogy ha ezt megtesszük, akkor ez egy duplán jó befektetés, hiszen a gazdasági kollégákat és a pénzügyes kollégákat is meg kell győzni, hiszen ezt a pénzt ezt nem máshonnan vesszük el, vagy másoktól vesszük el, hanem ez az a pénz, amit egy fenntartható gazdaságba fektetünk be a holnap érdekében, és hogy ez minden régió érdekét szolgálhatja. És hogyha a kondicionalitás kérdését figyelembe vesszük. Persze a szubszidiaritási kérdéseket is meg kell válaszolnunk, de ha a kondicionalitást figyelembe vesszük, akkor egy csomó hibát el tudunk kerülni, amit eddig megtettünk. Például, hogy pénzbe fektessünk valamibe, be, amit később nem tudjuk, hogy miért tettünk, illetve hogy nem teremtünk vele európai többletértéket. Tehát, elnök úr, mi a frakciónk részéről azt mondjuk, hogy konkrétaknak kell lennünk, és másrészt pedig ne engedjük kivenni a kezünkből azt, amit a bizottság nagyon pozitívan felkínál nekünk, ne beszéljünk lyukat egymás hasába, hanem legyenek egészen konkrét javaslatok, anélkül, hogy túlzottan sok részletet ide hoznánk, és letennénk az asztalra, és szétszincálnánk, mert hiszen én azt gondolom, hogy ezt nagyon koherensen és konzekvensen kell kezelni. Alkadraui úr, kérném, hogy próbálja meg a két percet betartani. Af van het lappendeken dat... Eh, Igen, azt gondolom, hogy el kell szakadnunk attól, ami eddig a ten eh, ténél zajlott. Tehát szóval nagyon fontos az, hogy koherensen kell befektetnünk a közlekedési hálózatban. Nagyon fontos, hogy ezeknek hasznos befektetéseknek kell lenni, és a közöbb piacra, és a válság elleni harcra is gondolnunk kell. Tehát itt olyan megoldásokra van szükségünk, aminek konkrét eredményei lesznek. Az eljárás móddal kapcsolatban már sokat hallottunk, de azt gondolom, hogy egy első lépést kell találnunk, amivel kapcsolatban nekünk a parlament részéről kell egy egész világos üzenetet adni kifelé, és tényleg nem rossz ötlet egy meghallgatást tartani ebben az ügyben, hiszen akkor a saját sorainkban is legalább tisztán látnánk, hogy mit szeretnénk, és konkrét pontokat kellene itt a napirendre tűzni. Tehát nagyszerű ötlet a meghallgatás. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy itt jelentős konfrontációs potenciál van a tagállamokkal, hiszen mindenki a saját prioritásait szeretné követni, és hát sajnos itt azért bizonyos mozgástereket be kell korlátozni, hogyha európai többletértéket szeretnénk elérni. És itt tehát a finanszírozás kérdése nyilván kérdéses, mely projekteket, milyen időbeli határokon belül, történjenek. Tehát az interoperabilitás területén együttműködésre van szükség, hiszen az európai pénzeket nyilván nemzeti szinten kell meggyőzési munkát folytatni az európai pénzek felhasználásával kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentekkel hogyan tudunk eszmecserét folytatni annak érdekében és dialógust, hogy ők is velünk egy irányba húzzák a kocsit. A Connecting Europe facilitással kapcsolatban pedig nagyon fontos, hogy egy egész csomagot kell készítenünk, és pénz nélkül nyilván nem jutunk tovább, tehát itt nagyon jó stratégiát kell kidolgoznunk hogy a bizottságban és a parlamenten belül is ezt a 31 milliárd eurót egy nagyon jó csomagba tudjuk felosztani, és azt gondolom, hogy ha ez sikerül, akkor ehhez nagyon jó irányelveink lesznek. Köszönöm szépen. Degbakabit úr, két perc, tehát adok, próbálja meg. A többieknek ugyan nem sikerült, de próbálja meg legalább ön. Köszönöm szépen, elnök úr. A mi frakciónk eléggé elégedett a javaslata, két megjegyzés a részemről. Nagyon fontos, hogy a parlament részéről világos üzenetet kell adnunk kifelé, hogy az európai perspektívát mindenképpen el kell érni. Nyilván a tanácssal nagyon nehéz vita áll előttünk, a tagállamokkal még nehezebb vita, de nagyon fontos, hogy nekünk az európai perspektívát kell itt képviselőként a javaslatainkba és állásfoglalásainkban képviselni. Természetesen ez így nem mehet tovább, mint ahogy ezt az eddigiekben tettük, tehát nem lehet sokkal koherensebben kell kezelni a jövőben az európai közlekedési hálózatot. Persze, a tagállamok is harcolnak a pénzügyi válság hatásaival, és éppen ezért nagyon fontos, hogy szorosan együtt kell dolgoznunk a Connecting Europe facilitással, és nagyon kreatívnak kell lennünk. Tehát itt nem csak a közpénzek felhasználásáról van szó, hanem arról is, hogy hogyan tudunk privát tőkét, finanszírozásokat bevonni, és valami olyan módon több eh, rétegű finanszírozásokat teremteni. Itt már hallottam, hogy a, illetve mások is mondták, hogy a koordinátorok szerepe nagyon fontos, hogy hatékonyságot sikerüljön elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony következő két perc, kérem. Ja, herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. És néhány megjegyzést azért én is szeretnék hozzáfűzni. Továbbra is látom hogy nagyon fatálisan fixírozva vagyunk a nagy projektekre, amik extrém hosszú távon futnak le, és ezek jelen pillanatban a pénzügyi válság időszakában, ahol még egy aránylag gazdag ország, mint Ausztria is, azon kell, hogy vitatkozzon, hogy a finanszírozás hiányában, meg, nem megvalósíthatósága hiányában hogyan lehet elhalasztani bizonyos projekteket. Tehát így gyakorlatilag egyre erőteljesebb az államadóság terhe, és ez Ausztriában is nyomasztja ezeket a projekteket. Tehát, hogyha az eszköztárakat eze, erre fixírozom, akkor egy nagyon nagy veszélynek teszem ki magam, mégpedig lehet, hogy nagyszerű szakaszokat sikerül így kiépíteni, amelyek valamikor majd egyszer üzembe helyezhetőek, de látjuk, hogy már nem Ausztriában, Németországban, Görögországban és máshol vannak olyan közlekedési hálózati szakaszok, amelyeket nemrég nagyon jól kiépítettek, de mivel az üzemeltetésére hiányzik a pénz, ezért már nem tud olyan jól működni és olyan tervezett közlekedést lebonyolítani. Tehát kérném azt, hogy azt, ami megtehető, azt most kéne megtenni a pénzügyi válság tükrében, és inkább csekélyebb mértékű javításokat vagy részeit egyes új szakaszoknak kellene kiépíteni, amelyek nem olyan hatalmas nagy pénzügyi terhet jelentenek, de mégis a, pénz, a közlekedés infrastruktúrát javítják. Ugyanis van egy további veszély is itt. Mégpedig már egy előttem szóló ezt említette, mégpedig, hogy a szabadságot korlátozni kell, hogyha ezt meg akarjuk tenni. Hiszen, a, hogyha meglát, megnézzük azt, hogy hogyan szajlanak dolgok, például egészen konkrét esetekben például környezetvédelmi aggályok is lehetnek, vagy például embereket egész egyszerűen félretolnak csak azért, mert a nem a hálózatnak a javítását tartják szem előtt, hanem azt a nagy projektnek a megvalósítását akarják mindenképpen eh, megvalósítani. Még egy dolog, amit meg szeretnék említeni, a multimodalitás ami véleményem szerint nagyon fontos, hiszen ezek azok az interfészek, ahol ez a, ez a közlekedés folyhat, és ez nagyon fontos az közúti infrastruktúra szempontjából ezek nem mindig olyan könnyedén támogathatók, és én ezt semmiképpen nem tudom támogatni. Köszönöm szépen, Vandalen Köszönöm szépen, elnök úr. Of voor de leden van deze commissie. Ez a téma egyébként ö, nagy teszt a mi bizottságunk tagjai számára is, hiszen itt most gyakorlatilag mindenki arról beszél, hogy az ő országába a rossz közlekedési szakaszokat javítani kell. De hát senki sem beszél arról, hogy itt egy törzshálózatot kell fő ágvonalakkal kiépíteni. Tehát itt nem Freiburg és a, a kis városka Freiburg és Kolmár falucska közötti összekötetésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy itt valódi összekötetéseket kell európai többletértékkel létrehozni, amelyen az árukat és az utasokat jobban lehet szállítani és ezért nagyon fontos a saját szakbizottságunkban és a tagjaink szempontjából ennek a tesznek, a végrehajtása. És hogyan reagálunk mi ezekre a kérdésekre? Van itt azért jó sok kikötő is, ezekről most persze nyilván nem kell még rengeteg európai pénzt ezekre kiadni. És e, egyébként jónak tartom, hogy nagyobb figyelmet fogunk fordítani bizonyos pontokra, akkor is, hogyha más frakciók részéről ez nem annyira kívánatos, de azért én azt szeretném, hogy ez egy-két dologra azért konkrétabban figyeljünk oda. Gáncsán úr, köszönöm szépen. Két perc erre a témára, hát nem sok. de remélem, hogy máskor is vitázunk még erről. Most gyorsan-gyorsan elmondom, hogy mit is gondolok, részletekre rá se térek csak a lényegre fogok koncentrálni. Szerintem a bizottság nagyon jó munkát végzett. Az összes olyan dologról, az összes olyan dolgot nem vette bele a javaslatába, amire szükség lenne, de azért összességében elég jó a munka. Szerintem nem kéne most a bizottság munkájának a hátteréről beszélni, hiszen a döntéseket sokkal korábban meghozták már. Nézzük a módszertani kérdéseket. A bizottság a 2008-as októberi 10 days óta ugyanazt gondolja a folyosó rendszerről. Lehet, hogy a kommunikációban hibákat vétettek, vagy a programozásban, de itt arról van szó, hogy ez kell, hogy a vezérelv legyen. Mindenképpen koordinátorokat kell kijelölni, akik felgyorsíthatják a folyamatokat, és akik garantálni tudják az eredményeket a folyosók kialakításában. Aztán a prioritásokat is definiálni kell, ezek nagyon komoly döntések, a közeljövőben elvégzendő projektekről is döntéseket hozni. És hát ugye a Connecting Europe Facility-ről is mindenképpen beszélni kell, de hát ezt, ezt még nem lehet megtenni, erre még várni kell. Addig is azt hiszem, hogy egy kicsit világosabban kéne látni, hogy mi jelent számukra ma prioritást. Az lenne a lényeg, hogy az Európai Unió a projekt kötvényeket, vagy valami más dolgozzon ki, mint, mint finanszírozási módszer, de ezt most kéne kidolgozni, most kéne erről döntéseket hozni, nem kell nem kell azt megvárni, hogy a Connecting Europe Facility-t megszavazzuk, hát hónapokat fogunk elvesztegetni, pedig válságot élünk meg. Azonnal kell már gondoskodni arról, hogy a projekteket mi hamarabb meg tudjuk valósítani, és ennek finanszírozása is lesz. Köszönöm, elnök. Antonio, lesz még erről vita az elkövetkező fél évben. Nyugodj meg, valószínűleg még egy meghallgatás is lesz. Lachfried két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és igyekezni fogok a javaslatát követni, hogy ne ismételjesek dolgokat, amiket már mások elmondtak. Tehát először is szeretnék ellentmondani például Cílek kollégának, mert nem hiszem, hogy végig lehet mondani, hogy ő az extrém bal oldal között ülne, hanem csak a mérsékelten e, bal e, valósok között ül, tehát ez egyébként így akkor nem ennyire. Elnézést, ezt a, ezt a tumultus okozott, ez amit mondtam, és ezt a 10 másodpercet kérem, hogy tegye hozzá hozzászási időmhöz, elnök úr. Tehát először is, ami a legfontosabb, Krámer úrral egyetértek abban, hogy a tenzel európai többletértéket kell teremtenünk. Csak amivel viszont nem értünk egyet, az az, hogy a a helyi közlekedés és a távolsági közlekedés között különbséget kell tenni, mert hiszen nagyon fontos, hogy az út, a közúti közlekedésről át kell helyezni az áruszállítást a sines közlekedésre. És én azt gondolom, hogy az Európai Unió is nagyon sokáig olyan áruszállítási utakat alakított ki, amelyeket egyébként utána személyszállításra is lehet használni, és én azt gondolom, hogy ezt nem szabad ezért alábecsülni, és ezért azt hiszem, hogy a bizottság javaslata nem annyira hibás, de az észak-déli összekötetések, ahogy itt javaslásra kerülnek, ezek nem rosszak, hiszen itt ebben vannak határon átnyúló kapcsolódások is, és elmondtuk, hogy a TENSZ-nek nem lehet az a szerepe, hogy csupán a nacionális projekteket támogatja, hanem mindig több államot kell, hogy összekössön, és ezért megéri, hogyha ebbe be pénzt fektetünk, hiszen semmi értelme annak, hogy egy szép rajzot rajzoljunk a papíron, és utána a tagállamoknak ne legyen érdeke ezt létrehozni. De én azt gondolom, hogy erről a részleteiről még sokat fogunk vitatkozni. Tramosan úr következik. Uh, I share the opinion of my liberal colleagues, Itáskun and Filip. Köszönöm szépen. Megegyezik a véleménye a kollégákkal, egy percre venném igénybe idejüköt Kedves kollégák Európának, vissza kell térni a gazdasági növekedés útjára, és ugye nagyon nagy a költségvetési hiánybeli eltérés európai északi, illetve déli részek között, úgyhogy nagyon fontos, hogy a megfelelő kritériumokat okosan dolgozzuk ki, hallottuk az érveket, illetve nagyon fontos az is, hogy a költséghaszon elemzést hogy folytatjuk le. Köszönöm szépen, Düran asszony, két perc. Elnök úr, köszönöm, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni tökéletesen értem ezt a kétszintes metódust, amit a bizottság javasolt, és amit a két előadó kolléga remekül megmagyarázott. Arra szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy van itt némi anomália azzal kapcsolatban, hogy a központi rendszerbe milyen városokat választottak be. Itt nem picike kis városokról van szó, hanem valóban transeurópai szempontból fontos európai hozzáadott értéket képviselő vállala, városokról van szó, Liezsről van szó, 20 millió tonna a kikötőben, 600 millió tonna a reptéren. Ez az egyik legfontosabb mőzrajna kikötő, és úgy gondolom, hogy ezért bele kellene vonni a Köln és Valencián folyosóval Liezs városát is, mert ennek összeurópai szinten valóban komoly hozzáadott értéke lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pirker úr, szintén két perc. Én támogatom a bizottság ötletét, hiszen világos, hogy többletértéket is tartalmaz, hiszen egy olyan darabokból álló kísérletet, megpróbál európai szinten koordinálni, és ebből egy átfogó projektet alkotni, tehát koridorokat, európai koridorokat. A balti-adriai koridor, ez egy jó, ki, jó példa arra, hogy a balti tengert összeköti az Adriával, és ezért létrehozza a hosszú távolsági szállítás lehetőségét, és éppen ezért nagyon fontos, hogy kezdettől fogva, és ezért kérném a jelentéstevőt erre főként, hogy az olyan akadályokat, amelyek eddig fennálltak, ezeket ö, szüntessük meg. Tehát például, hogy Tallintor Ravennáig lehessen az Adriáig menni, mondjuk egy mozdonnyal. Tehát például, hogyha ott közben bizonyos különböző biztonsági rendszerek, vagy különböző áramrendszerek, vagy bármilyen más rendszerek vannak, akkor ezeket meg kell szüntetni. Az infrastruktúrás projekteket egyébként egyre nehezebb, főként a nagy projektekről van szó megvalósítani, és éppen ezért bele kell gondolnunk abba, hogy ott, ahol az Európai Unió többlet megterhelést ró ezekre a törzs hálózatokra, akkor ott a lakosságra háruló be például a zajvédőfalak és egyéb más dolgokban az Európai Uniónak részt kell vállalni, hogy a lakosság is jobban elfogadja ezeket a projekteket. Tehát nekünk nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az Európai Bizottság is javasolja, hogy egy európai koordinátor biztosítsa azt, hogy ha európai pénzeket bocsátunk rendelkezésre, akkor ezeket a projekteket ne egy ilyen töredezett pecsők formájában valósuljanak meg, hanem egy formából egy darabban valóban kezdettől a végéig ellenőrzésre kerüljenek. Én azt hiszem, hogy az ellenőrzés jobb, mint a bizalom itt jelen pillanatban. Köszönöm. Ayala Senderos. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök a javaslatnak, és tudom, hogy nagyon nehéz felülemelkedni a helyi, illetve tagállami érdekeken, a európai közérdek nevében, hogy meg, megvalósuljanak ezek a folyosók, illetve hogy megszűnjenek a kis a szűkeresztmetszetek. Nos, hallottuk azt a javaslatot, hogy a CEF-ből, tehát a, a Connecting Europe Facility-ből a guideline-ba kéne áttenni a folyosókat. Nos, két külön rendeletről van szó, mindegyikben eh, nagyon sok térkép van. Nem tudom, hogy ennek milyen hatása lesz. A bizottság eredeti javaslata az volt, hogy egyértelműsítsék a különböző folyosók miben léte, miben létét. Hallottunk sokat a módszertanról is, természetesen erről is beszélni kell. Általánosságban a módszertant ugye támogatni tudjuk, de vannak vitatott, vagy vitás részei, erről mindenképpen beszélnünk kell. Aztán ott van az 59-es cikk, az, ami arról szól, hogy a késlekedéseket késlekedések miatt kell -e kiszabni büntetéseket, avagy nem. Aztán a use it or lose it elv, mi ezzel a kérdést, vagy a félidős felülvizsgálat, hát erre mind szükség van. Aztán a különböző határidők flexibilitása, említette ezt Kumuca természetesen. Aztán a teherszállításban is nagyon fontos, hogy meglegyenek a folyosók, és a rendeletben a preambulum, preambulum bekezdések is erről szólnak tehát hogy megvalósuljanak valóban ezek a teherfolyosok. Aztán mi lesz majd a delegált aktusokkal? Ezek a bizottságnak nagyon komoly lehetőségeket adnak, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit, mit terveznek a társjelentéstevők, illetve nem tudom, hogy a guideline-okban, hogy mit szeretne a bizottság elérni. már Kolosszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és én mindenkihez csatlakozni szeretnék, akik a bizottságnak gratuláltak a beadott anyaghoz, amely jó alapot teremt a további munkára. És minden esetre messze menően figyelembe vették azt, amit a múltban a parlament ebben a témában elmondott. Korábban mi gyakran kértük azt, hogy, hogy gyors, jó parkolóhelyeket kell például létrehozni nagy közlekedési hálózatok, vonalak mellett. Tehát nagyon fontos, hogy itt a hálózatot tartsuk szem előtt, és multimodálisnak kell lennie a hálózatnak. Hogyha megvizsgálom a Connecting Europe facilitét, facilitást, akkor én azt látom, hogy még a folyami hajózásban nagyon sok kihasználatlan potenciált hagyunk és azt gondolom, hogy a programban még mindig nem vesszük ezt kellően figyelembe, hiszen itt azért több szempont szól emellett. A hálózati szempont kiemelésére még hadd mondjam el azt, hogy az interkonnektivitás is rendkívül fontos, főként ami a kikötőket illeti, főként, hogyha a folyami kikötőket vesszük figyelembe, hiszen nagyon fontos ezeket összekötni a vasúti hálózatokkal. De persze ne gondoljunk arra, hogy nem csak a, a kikötőktől a vasúti sinek felé, hanem fordítva is. És a kérdés az az, hogy mely kikötők azok, amelyek az átfogó hálózatba tartoznának, és hogy melyek azok a kikötők, amelyek még a törzshálózat részét képezhetnék. És hogyha ezt megnézem, akkor ez nem derül ki számomra, és ezért is kérném önöket, hogy válaszunk eltérő megközelítést, hiszen az elmúlt időszakban 2013-ig csak 0,3%-át a forrásoknak fordítottuk a folyami kikötőkre. Tehát én azt szeretném, hogyha a következő vitákban ezt messze menően figyelembe vennénk. Vasszanova asszony következik. Bych já se vyjádřila tady k několika bodům, které zmínili zprav. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy reagáljak azokra a témákra, amiket felvetett az előadó. Alapvetően természetesen támogatom a törzshálózatot a TNT tekintetében, és tökéletesen egyetértek a határokon átnyúló vonalak fontosságával, de úgy vélem, hogy az alapvető célkitűzéseket és az alapvető kritériumokat pontosabban kellene megfogalmaznunk. Ami a tenes rendeletet illeti, illetve az alkalmazott metodológiát, szerintem itt még elég sok kérdés merül fel. A regionális és a helyi hatóságok szerepe nem egyértelmű, ők nagyon sok kérdést tettek fel, és ezeket a kérdéseket figyelembe kellene venni. Ami pedig a használt módszereket illeti, meg kell néznünk, hogy ezek a módszerek mennyire tükrözik a határokon átnyúló jelleget, amik természetesen nem csak pusztán közlekedési vonalak, hanem társadalmi jelentőségű vonalak a különböző tagállamok között. És azt is szeretném megkérdezni, hogy a cseh köztársaságot mégis hogyan fogják összekötni, nem csak Németországgal, hanem Szlovákiával is. Tehát a cseh köztársaság nagyvárosai egyelőre eléggé kimaradtak a főbb vonalakból. Úgy kell elkészítenünk a TEN hálózatot, hogy ez a lehető legjobban szolgálja Európa érdekeit, és a legtöbb hozzáadott értéket hozza létre európai szinten, hiszen itt közérdekű projektekről beszélünk. Egyébként pedig jobban kellene definiálni ezt a közérdekű projekt kifejezést is. Nálunk voltak problémák a különböző projektek kidolgozásával kapcsolatban, mert egyszerűen sok esetben nincsen meg a megfelelő tapasztalat a megfelelő projektek elkészítéséhez. sok esetben konzultás cégekhez kellene fordulni, de hát ezek borzasztóan költségesek, és ezek nagyon sok plusz költséget jelentenének. A Use it or lose it koncepció Szerintem a tagállamokat arra kellene ösztönözni, hogy használják a use it or lose it alapelvet, és azt kellene elérni, hogy olyan minőségi projektek készüljenek el, amelyeket tényleg lehet társfinanszírozni a tentén belül, vagy más lehetőségeken belül. És végezetül még szeretném elmondani, hogy a koordinátorok szerepét meg kell erősíteni, és az administratív terheket pedig csökkenteni kell. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, este adevărat că trebuie asigurate prin... Uh, Cikau asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami az új metódust illeti, ennek az kell, hogy legyen a célja, hogy a hiányzó összeköttetéseket valahogy megteremtse, és hogy ne legyenek a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül ilyen összekötetési hiányosságok. Itt természetesen a multimodális összekötetésekről is beszélünk. Különösen fontos a belvízi hajózás, illetve a tengeri hajózás bevonása, valamint az is, hogy a tengeri kikötőket jobban összetudjuk kötni Európával. De nem csak a tengeri és a vízi közlekedésről szeretnék beszélni, mert nagyon fontosnak tartom a szárazföldi közlekedés fejlesztését is. Azt is meg kellene nézni, hogy milyen óriási különbségek vannak fejlettségi szinten a közlekedési infrastruktúrákban a tagállamok között valahogy az átláthatóság biztosítására a megfelelő metodológiának szerepelnie kellene a rendeletben, talán egy függelék keretein belül. Egyébként a harmadik függelékben láthatóak olyan térképek, amelyek a tagállamok közötti összeköttetéseket biztosítják, de sok esetben a mi tagállamunknál például nincsenek meg a megfelelő összeköttetések. És ugye Romániának külső határai is vannak, nagyon széles a határsávunk Ukrajnával, és ebbe az irányba is fontos lenne a megfelelő közlekedési kapcsolatok biztosítása. Nagyon jó lenne, hogyha benyújthatnánk módosítási indítványokat a rendeletre, például a kiszélesített hálózattal kapcsolatban, valamint a 2015-ös határidővel kapcsolatban, illetve a törzshálózat kidolgozásával kapcsolatban, aminél ugye 2013 a dátum. Azt támogatom, hogy fejlesszük a multimodális hálózatokat, különösen Moldova és az ukrajnai régió irányába, illetve a Fekete-tenger irányába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül most én szeretnék néhány dolgot elmondani. Lehet, hogy ezt kellett volna az elején már megtennem. Szeretném tehát bátorítani a két tevőnket, mert amikor a tenekről beszélünk, illetve arról, hogy ennek európai hozzáadott értéket, értéket kell adnia, akkor azt látjuk, hogy mindenki elkészítette a saját kívánság listáját, kicsit ilyen kívánságlista mentalitással dolgoztunk. Hát a 90-es években én már ugye itt voltam, és akkor is már a bizottság elkészítette a különböző táblázatait és térképeit, elkezdték húzogatni a vonalakat, hogy majd merre mennek a közlekedési folyosók, de hát nem tudom, hogy akkor jó volt-e ez a metodológia, ez a térkép alapú megközelítés. A képviselőket arra szeretném emlékeztetni, hogy a ten tében ugye van ottan középen egy E betű elrejtve, ami azt jelenti, hogy European, tehát hogy európai. Itt mindenképpen az európai részre kell koncentrálni, és az európai hozzáadott értékre. Úgyhogy az európai hozzáadott értéknek kell az abszolút prioritásnak lennie. A tagállamok szeretnének vasutat építeni, meg közutat építeni, vagy pedig belvízi közlekedési folyosókat, hát akkor saját folyosókból ezt meg tudjuk, saját forrásokból ezt meg tudják valósítani. De, hogyha egy tentés projektről van szó, akkor az Európai Unió prioritásait kell figyelembe venni, nem pedig a nemzeti tagállami prioritásokat. És tulajdonképpen nem is itt egymás között kell erről kell erről beszélnünk, mert van konszenzus, egy irányba haladunk, jó lenne, hogyha ez megtörténne az X tagállamban, az megtörténne Y tagállamban, hogyha kivennénk azt a fekete lyukat, ami a cseh köztársaság, ahogy Jan mondja, amúgy ezen nem értek feltétlen egyet, tehát megvannak a paraméterek, hogy merre tartunk, hogy mit akarunk elérni. Tulajdonképpen a harc nem itt közöttünk zajlik, hanem majd a miniszterek szintjén. Efelől nincsen készségem, kétségem. Úgy gondolom, hogy a két előadónk nagyon kemény munkát végzett, és mind a kettőnöknek igaza van, valamint Ayala Sandernek is, aki elmondja, hogy a Connecting Europe Facility-nél a legfontosabb a pénz. A kohéziós országok már nagyon sokszor elmondták, hogy mire van szükségük, és a többi tagállam pedig azt mondja, hogy ők elviszik, ellopják a pénzt mások elől. De hát nagyon jó lenne, hogyha mindannyian megegyeznénk abban, hogy a tentét milyennek szeretnénk látni. Nagyon örülök mindannak, ami a cef illetve a tentével kapcsolatban elhangzott. A két jelentéstevőnek szerencsét és kitartást kívánok, mindkettőre szükségük lesz. Tehát remélem, hogy parlamenti szinten el tudjuk majd végezni a munkát, és egy nagyon kemény parlamenti állásfoglalást tudunk megfogalmazni. Páké úr megjegyzésére is szeretnék reagálni. Gondolom, hogy ő van itt a bizottság részéről, és neki kell szót adnom a bizottság részéről. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát nem kell bemutatkoznom, illetve nem kell bemutatnom a témát se, itt magunk között vagyunk. Van néhány kérdés, amire írásban szeretnék válaszolni. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam ezt az eszmecserét, és meghallgathattuk adtam azt, hogy mi történt eddig, milyen munkát végeztek eddig a társjelentéstevők, az elgékelentéstevők és a többi kolléga. Úgy látom, hogy nagyon jól értik a mi javaslatunkat. Itt arról van szó, hogy egy európai infrastruktúra politikát alakítsunk ki. Ez lenne a belső piac gerince. Egy multimodális gerincről van szó. Ez egy egységes európai közlekedési rendszert jelent, ehhez pedig az szükséges, hogy az európai tagállamok elkötelezzék magukat, illetve az európai intézmények is elkötelezzék magunkat. Nagyon fontos az, hogy csak néhány, krité- néhány prioritást jelöljünk meg, ezekre koncentráljuk és optimalizáljuk ezen prioritások tekintetében az infrastruktúra. Ez lenne a javaslat lényege, és bizonyos vagyok abban, hogy az Európai Parlament és a és itt a szakbizottság is segít nekünk abban, hogy az együttdöntéses eljárás simán megtörténjen, és egy meghallgatásra is sor kerül majd májusban a moceltarról, a folyosók kiválasztás, folyosók kiválasztása is téma lesz majd ezen a meghallgatáson. Ezekről mindenképpen még, a még vitázni kell a továbbiakban is, és ha gondolják, akkor szívesen további magyarázatokat is fűzünk majd ezen témákhoz. Az elkövetkező hónapokban örömmel nézek a munka elébe, azt hiszem, hogy kemény viták lesznek még, nem annyira itt, a parlamentben belül, hanem sokkal inkább az intézmények között, hiszen nagyon komoly elkötelezettségre van szükség a tagállamok és az intézmények részéről. Új rendszerről van szó, és mostanában ezt nem könnyű elérni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Georgios kezdette, és akkor Ismai folytatja. Köszönöm szépen, elnök úr. So, όλους τους συναδέλφους, τους Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, és mindazoknak, akik részt vettek a mai vitában. És természetesen gratulálok a társjelentéstevő kollégámnak is. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, ezeket természetesen beveszük majd a jelentésbe. Remélem, hogy folyamatos lesz majd az együttműködés közöttünk, és elkötelezem már most magam a társ előadó kollégával egyeteme, hogy megpróbálok minden kérést teljesíteni. Néhány kérdést egyébként már most kaptunk, például el a Szender asszony is, azt hiszem még lesz más alkalom arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, ezekről a témákról, például a Connecting Europe Facility-ről. és természetesen a Correcting Europe Facility jelentéstevőivel is föl tudjuk venni a kapcsolatot, és mindezt meg tudjuk beszélni az Európai Bizottsággal is. Aztán a határidő kérdése is felmerült, illetve az, hogy mennyire lehetünk rugalmasak a határidőkkel kapcsolatban, és mit is jelent ez a rugalmasság. Én magam és Ismail is úgy véljük, hogy hogy a 2050-es határidő elfogadható, mások még további rugalmasságot kérnek. Nos, a rugalmasságot leginkább, rugalmasság érve, rugalmasság mellett szóló érv leginkább az, hogy, hogy 2023-ban lesz a félidős felülvizsgálat, tehát addigra kell a problémákat megoldani. 2023-ig ezzel a résszel készen kell lenni. Úgy véljük, hogy ehhez elégséges időnk van, addig kell a rendszer hibáira rámutatni, és ezen hibákat kiküszöbölni. Tehát azoknak, akik nyugtalankodnak az idővel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy 2023-ban lesz egy félidős felővizsgálat. Következő téma, use it or lose it. Ez egy hatalmas projekt az európai közlekedésben, és ez a piacra is komoly hatással lesz. Azt hiszem, hogyha valóban meg akarjuk ezt valósítani, akkor a végrehajtás, vagy a gyakorlati megvalósítás finanszírozására nagyon oda kell figyelni. Föl kell használni tehát a szükséges, föl kell használni a, a lehetséges pénzügyi forrásokat, és hogyha egy tagállam elveszíti a finanszírozást az első fázisban, akkor lehetőségét kell arra biztosítani, hogy visszakérje ezt a, ezt a finanszírozást egy következő fázisban. Szerintem ez egy nagyon is realista megközelítés a finanszírozással kapcsolatban. Következő téma folyosók. A folyosók természetüknél fogva a iránymutatásokban kezelendők, nem a Connecting Europe facility van a helyük. Mindenképpen tovább kell még azt elemezni, hogy mik is a folyosók, hogyan kell ezeket alkalmazni, és ezekről mindenképpen az iránymutatásokban kell értekezni. Nem szeretném, hogy ezzel kapcsolatban konfliktus alakulnak ki közöttünk és a Connecting Europe Facility-vel foglalkozó felelősök között. De erről nyilván még beszélünk. Ennyit szerettem volna mondani. Lesz még időnk. Tudunk még erről beszélni, lesz még eszmecsere az elkövetkező hónapokban. Köszönöm. Köszönöm. Kumucákus Ertog úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és eh, én is nagyon köszönöm a kollégáknak az érdekes hozzászólásokat. Először is szeretném kiemelni, hogy döntő az, hogy mi európai parlamentként erőteljes pozíciót fogalmazunk meg a tanácsra szemben. Tehát még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogy itt a parlamenten belül kell találnunk megoldást, és én azt gondolom, hogy ez össze fog jönni, de végső soron nagyon fontos, hogy ö, olyan ö, vitás kérdések legyenek, amiket nem itt a parlamenten belül szeretnék, hanem a tanácsban majd megvitatni, megvívni. És szeretnék visszatérni arra is, hogy végső soron a bizottság javaslata hogyan is jött létre, erről nem volt szó. Tehát nagyon fontos, hogy mindig a nemzeti szintű eszmecseréknél is e, figyelembe kell venni azt, hogy konzultációs szakasz volt mindig korábban beiktatva, legalább két évvel e, azt megelőzően, hogy egy projektről e, szó volt, és ezen részt vettek a különböző résztvevők a bizottság részéről is, és e, ezért a miniszterek tanácsának is nagyon fontos, hogy azért erre is gondoljon, hogy ők is részt vettek ennek a kidolgozásába. Tehát eh, Ayala Zenda kolléganő által elmondottakhoz hadd mondjam el azt, hogy a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban eh, még eh, meg kell vitatnunk azt, hogy hogyan lesz lehetséges az, hogy olyan projekteket, amelyek megfelelnek a módszertannak, amint el, amit elfogadtunk, akkor ezek a gyakorlatban hogyan történjenek. És hogyha ez megvan, akkor a delegált jogi aktusokkal kapcsolatos kérdés valóban felmerül, és azt gondolom, hogy meg kell egyeznünk abba, hogy nem lesz lehetséges az, hogy a parlamentet kihagyják ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ö, nagyon sok mindent a törvényhozási eljáráson keresztül kellene végrehajtani, és nem annyira a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. A végrehajtó szervekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a koridorokkal, a koridor platformokkal kapcsolatban még beszélnünk kell arról, hogy mi történjen. Én nem fogok a végrehajtó ügynökség ellen védekezni, hogy, illetve hogy további kompetenciákat kapjon, esetleg annak érdekében, hogy a cél gyorsabban el lehessen érni. Az átláthatóság és az információs kötelezettsége a bizottságnak. Erre is szeretnék utalni, nem csak a dolog érdekében, hanem a minden résztvevő érdekében. Én nem szeretném, hogyha májusi meghallgatásig várnánk ezekkel az információk kiadásával, hogy ne teljen tovább az idő, hiszen akkor nagyon sokan csak törnék a fejüket ezen, és még akár kontraproduktív ötletek is eszébe juthatnának egyes részvevőnek. A módszertanak kapcsolatban pedig nagyon fontos, hogy még a meghallgatás előtt tisztának kell lenni, pontosan tudnunk kell, hogy mit értünk módszertan alatt. Van még egy nagyon fontos kérdés, mégpedig, hogy a tanácsa kapcsolatban is, és a kollégákkal kapcsolatban is, akik a kohéziós alapokkal kapcsolatos finanszírozást is említették. A finanszírozást nagyon világosan meg kell határozni. Jelen pillanatban véleményem szerint nem világos, hogy a use it or lose it elv tulajdonképpen mit jelent a gyakorlatban. Tehát, hogy ezek a tagállamok akkor elveszítik azt a pénzt, hogyha nem használták fel, illetve hogy mit tegyenek, hogy ne veszítsék el mégse. Ezek mind-mind olyan kérdések, amiket meg kell vitatnunk, és érdekelnek bennünket, és nagyon fontos, hogy az elfogadottsága a nemzeti parlamenteknél is növekedne ennek a dolognak, hogyha ez tisztázásra kerülne. Még egy dolog, a koridorok és a koridor platformokkal kapcsolatban még nem teljesen világos, hogy a koordinátoroknak milyen funkciójuk lesz ebben a dologban a cikkekben aránylag világosan benne szerepel ez, de azért mindennek ellenére szerintem nem ártana ezt még tovább tisztázni, és nagyon fontos lenne az átláthatóság szempontjából még több információt kapni. Nagyon köszönöm a kollégáknak is a kritikus hozzászólásokat, természetesen nagyon komolyan ezeket figyelembe fogjuk venni a következő hetek során. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, köszönöm a fegyelmet, hogy mindenki betartotta a hozzászólási időt, így nem futottunk ki az időből. Köszönöm tehát, hogy tudtuk tartani az időt. Még egyszer szeretném elmondani, hogy ez tulajdonképpen csak a kezdete a munkának, majd Előrelépünk még ebben a témában, hat hónapunk van, legalább mielőtt itt a szakbizottságban szavaznánk erről a szövegről. Köszönöm mindenkinek a vitát, és szeretném elmondani, hogy holnap reggel kilenckor fogunk majd találkozni, és akkor Taylor úr szövegéről fogunk szavazni. Mindenki hozzá el a szavazókártyáját. Köszönöm az elnök, megköszönöm a tolmácsok munkáját is.